Hölgyeim és uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket. Welcome, angolul is. Ez egy különleges terem, nem tudom, hogy miért vagyunk itt, de itt vagyunk. Több kilométer múlva megérkezünk, ugye? Kérek szépen szemüveget, több kilométerre ül mindenki, kis távcsővel talán látok mindenkit, Németül folytatom. Kérem szépen, van-e a napi rend tervezete kapcsolatban problémájuk? Nincs, jó, akkor rendben, közlendőm nincsen, akkor rá is térünk a hármas napi rendi pontra. Energiainfrastruktúra prioritások 2020-ig. Kollégánk Szuzá Wagner, a jelentéstevő. Láttam, ott van, nagyszerű. Ő az életékes jelentéstevő. Először is megadom neki a szót. Az öné a szó, uram. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor rátérünk ennek a munka dokumentumnak az elemzésére. Engem ért az a nagy megtiszteltetés, hogy önök elé terjesszem, hogy a uraim. Mik is a céljaink? Az energiapolitika céljai, világos célok. Egy energia belső piacot szeretnénk létrehozni, a fenntarthatóságot szeretnénk garantálni, a megújul energiák nagyon fontosak, a versenyképesség és az ellátás biztonsága. Ezek a fő célkitűzései az európai energiapolitikának. Az európai intézmények így határozták meg ezeket a célokat, ahogy említettem őket. Világos az, hogy ezek az energiapolitikai célok csak akkor érhetőek el, ha intézkedéseket foganatosítanak, amelyek megfelelnek ennek az energiamodellnek, amelyet mi európaiak megcéloztunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen jelentés készüljön az infrastruktúrákkal összhangban, és az infrastruktúrák prioritásairól is szólni kell. Szükségünk van megfelelő keretekre is, a Lisszaboni szerződés által meghatározott keretek létrehozására. A Lisszaboni szerződés ugye részeseivé tesz minket ennek az energiapolitikai döntéshozatali folyamatnak. Aztán zárásképpen szeretnék arra emlékeztetni, hogy mi az energiapolitikai prioritások meghatározásánál egy új utat kezdtünk meg, egy olyan utat, amely igazából hagyományjal és bír, nagyon sok eszközünk áll már rendelkezésre, mire is szeretnék hivatkozni. Nos, egy átfogó jogalkotásra az energia ágazatban, amelyről nem szabad elfeledkezni, ezt alkalmazni kellene. És ez egy fontos kérdés. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy figyelembe vesszük E, megnézést, elnök úr, ha a mikrofonját kikapcsolná, az segítene. Köszönöm. Ezek az egyes célok szorosan összefüggnek, például a harmadik belső piaci csomag, jogszabálycsomag, aztán itt van a gázellátás biztonságát garantáló eszköz, aztán van egy olyan politika is, amely az energiainfrastruktúrák létrehozására vonatkozik. Az energiapolitika koherens kell legyen, összhangban kell álljon a többi politikai területtel az Európai Unióban, mert ez az egész csak egy, az egész része. Az egésznek kell arra gondoskodnia, hogy mi európaiak jobban éljünk, és elérjük azokat a célokat, amelyeket a Lisszaboni szerződés előirányoz. Tehát koherenciára van szükség, a között, amit itt teszünk, koherencia kell legyen a környezetvédelmi mechanizmusok között, a klímaváltozás elleni küzdelem mechanizmusai között, a politika között és a mi ágazatunk között. Ennek az egész csomagnak egy része az energiapolitika. Az energiapolitikán belül van infrastruktúra politika, annak vannak prioritásai. Ezek a prioritások az energiapolitika kapcsán, ezek már egy ideje léteznek az Európai Unióban. Most Arról van szó, hogy tervezési modellt kell felülvizsgálni, amely kudarcot vallott. Ez most a feladatunk. A jelenlegi helyzetet kell feloldani, felül kell emelkedni a jelenlegi problémás helyzeten. Mit is szeretnénk elérni ezzel az új politikával? Világos célokat akarunk megvalósítani, Szeretnénk eh, intelligens áramhálózatokat létrehozni. Szeretnék arra utalni, hogy nagyon fontos koncepcióról van itt szó, az intelligens városok fogalma. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan városok, ahol a környezetvédelemre kerül sor, illetve egy olyan politikát dolgozunk ki, amely az energia megtakarítást célozza meg. Ez nagyon fontos az állampolgárok számára, nagyon fontos politika, ami azt jelenti, hogy európai szinten minden európai szintet be kell vonni. Nagyon fontosak a települési önkormányzatok. Az önkormányzatokról gyakran elfeledkeznek, a falvakról, amikor itt dolgozunk Brüsszelben, nem mindig gondolunk rájuk. Aztán a hatékony gázelosztás is nagyon fontos. Más energiaforrások hatékony elosztása is fontos. Két alapelvet említenék ezzel kapcsolatban. Egyrésztről csökkenteni kell a külső energiafüggőséget, és az energia szigetek jelenségét is fel kell oldani. Ez két kulcsfontosságú cél, illetve koncepció, amit az új tervezési mechanizmussal szeretnénk elérni valamit el kell indítani, méghozzá, ami ugye a bizottság energia folyosóról beszél. <clears throat> Egy másik dolog talán nem olyan szerencsés az elnevezése, az európai érdeket szolgáló projektek fogalmára gondolok itt. Itt az a feladatunk, hogy meghatározzuk a kritériumokat. Nagyon fontos a kritériumok hierarchiája is. A kritériumok hierarchiája, amikor az európai érdeket szolgáló projekteket kiválasztjuk. Szeretném a bizottságnak ezt még egyszer elmondani, tehát, hogy ezen meg kellene gondolkoznunk, hogy milyen projektekről legyen itt szó. A kritériumokat meg kell határozni, ez egy olyan feladat, amely pozitív hatáson lehet az aspektusok kidolgozására. Azt gondolom, hogy ide tartozik még az energiafelhasználás csökkentése, az álló infrastruktúrák felhasználásának hatékonyságát kellene növelni, több egyéb kritérium is van, de ezeket szerettem volna. A bizottsági kollégáktól azt kérem szépen, hogy segítsenek ezen kritériumok kidolgozásánál, hiszen sokkal többet kell tennünk. A bizottságot is szeretném felkérni arra, hogy ezt a témát erősebben dolgozza ki. További megjegyzést tennék még az energiapolitika prioritásai kapcsán. Az engedélyek, licencek, az engedélyek megadása, az engedélyezési folyamat nagyon nehéz 27 tagállamban egyeztetni, hiszen nagyon sok nemzeti jogszabály létezik, tagállamok hatáskörébe tartozó szabályokról van szó. Az Európai Uniónak nincs lehetősége beavatkozni, de erőfeszítéseket kellene tenni, ez egy központi probléma, egy olyan probléma, merül fel, hogy ezek a projektek hosszú távra készültek, tíz évre vagy hosszabb időtartamra, mert nagyon sok különböző hatóság illetékes, állami, regionális, önkormányzati. Tehát az engedélyezetési folyamat nagyon sok szinten fut át. A határidők sem mindig egyértelműek. Tehát európai oldalról kísérletet kell tenni arra, hogy modernizáljunk. Ugye van lehetőségünk európai jogalkotással hatást gyakorolni a nemzeti jogszabályokra, legalábbis a harmonizáció tekintetében, ami a határidőket illeti, a futamidőket, a projektek futamidejét, aztán véget kell vetni annak, hogy a hatóságok hallgassanak. Van olyan hatóság, ami nem reagál, ennek véget kellene vetni. Én egyetértek az egységes egyablakos rendszerrel, de ez megint problémákat okoz a határokon átnyúló projektek esetében. Most ezzel az egyablakos rendszerrel határokon átnyúló problémákat meg lehet oldani. Nagyon fontos a szubszidiaritás, nagyon fontos közösségi alapelv, ez ugye lakosságot is be kell vonni. A lakosságnak úgy kell érezni, hogy a projektekben van részük, az övéik, hozzátartoznak. A polgári szervezetek, egyesületek akadályozni tudják ezeket a projekteket, mert hogy nem mindig érzik magukénak. És ez nagyon sok késlekedéshez vezet. A lakosságnak a kezdetektől fogva kell részeseivé válniuk ennek az egész folyamatnak, hogy valóban megértsék ezt a projektet, vagy ezeket a projekteket. Azt gondolom, hogy ez egy alapvető megfontolás. Nagyon sok eredményt értünk el ezen a területen, a lakosság, a közvélemény. Nem maradhat a nagy projektekből, nem maradhatnak ki belőle, nem szabad őket figyelmen kívül hagyni. Nagyon sok pozitív eredményt értünk el, de szeretném még egyszer megemlíteni. Ami a finanszírozást illeti, a jelentésembe azt írom, hogy magán erőből történő finanszírozásról lehet szó, de nem lehet kizárni a közféra részvételét sem olyan esetekben, ahol a projektek európai politikai érdekeket szolgálnak, nem csak kereskedelmét. Mi Nekünk foglalkozunk kell a határokon átnyúló projektek finanszírozási problémáival is. Ki fizet? És ebben az összefüggésben fontos kiemelni azt, hogy a finanszírozási problémánkon túl minden résztvevő azt mondja, hogy kell egy világos szabályozási keret. A legrosszabb, ami előfordulhat a finanszírozásnál, az az, hogy a jogalkotás vagy a parlamentek részvétele miatt ide-oda tologatják az aktákat, úgymond, és ez borzasztó következményekkel jár az érintettek számára kell egy nagyon fontos szabályozói keret, hogy a finanszírozási problémákat meg tudjuk oldani. Ezek a témák, amelyeket említettem, ezeket a témákat mind megtalálják a munkadokumentumban, és nyilvánvalóan nyitott vagyok további megjegyzésekre, szívesen korrigálom is a szöveget, ha önök úgy gondolják, hogy erre szükség van. Szeretném az önök véleményét is persze meghallgatni, aztán szeretném elmondani, hogy az árnyék előadókkal eddig kiváló volt a munka, nagyon pozitív. Azt kell mondanom, hogy nagyon is baráti, szívélyes légkörben zajlott a munka. Remélem, hogy ez így is marad. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kicsit az órára is néznünk kell, tehát hálás volnék, hogyha az hozzászólók egy kicsit rövidre fognák magukat. Indítom az órát. Ugye még a múltkori lista is, ugye, akik legutóbb hozzászólni kívántak, megígértem nekik, hogy velük kezdünk. Aztán az árnyék előadók is szót kapnak. Koleszka Bobinska asszony. Nawet nie przypuszczałam, że pan jeszcze pamięta e, o tej kolejce. Köszönöm szépen. Gondolom mindenki emlékszik. Az előző vitából hányan maradtak, akik nem tudtak akkor szólni. Az egyik dolog, amit figyelembe kellene venni ebben a jelentésben, a következő. Ezt említette az előadó, és más előadók is fel fogják erre hívni a figyelmet, azok a kritériumok, amelyek alapján a projekteket kiválasztják. Ezen még dolgozunk. Különös figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy minden egyes projekt, amelyet végrehajtanak, teljesítsen legalább két kritériumot megfeleljen legalább kettőnek. Azért, mert rengeteg olyan projekt van, ahol egy kritériumot már megfelelőnek találunk, de kettő vagy háromat kellene teljesíteni ahhoz, hogy egy projekt megvalósulhasson. Aztán arra is oda kellene figyelni, hogy hogyan határozzuk meg az európai projektet. Ez a definíció, ez a definícióval kapcsolatban az Európai Bizottság elmondta, hogy a Nord Stream mondjuk egy európai projekt, de nem igényel európai finanszírozást. Hát, finanszírozást. Hát akkor felmerül a kérdés, hogy vajon mégis milyen mértékben európai ez a projekt. Szerintem a biztos csak azt gondolta, vagy azt arra akart utalni, hogy egy bizonyos ellátási biztonságot ad nekünk ez a projekt. De a lényeg az, hogy a minőséget, mennyiséget határozzuk meg, hogy mettől, mikortól számít valami európai projektnek. A finanszírozás a következő fontos kérdés. Erről az a véleményem, hogy szerintem nem kellene új eszközöket létrehozni, mert az új eszközök létrehozásához időre van szükség, felmérésre, ugye próbálkozni kell az ember tanul a hibákból, tehát van erre egyfajta, van ennek egyfajta átfutási ideje, viszont az infrastruktúrális projektek értelmében gyorsan kell föllépni. Azt kell felhasználni, ami már megvan, például a kohéziós amikor a pan-európai hálózatokat nézzük, akkor általában az új kapcsolatok fejlesztésére összpontosítunk, tehát új útvonalakat szeretnénk látni, ami nagyon fontos, ez rendben van. De hogyha az európai rendszert szét szeretnék teríteni, megosztani mindenkivel, akkor a modernizációra is gondolnunk kell, mert a pán-európai hálózatnak bizony vannak olyan szegmensei, amelyek modernizációra szorulnak, már az életciklusuk végén járnak ezek a szegmensek, és nem sokára működésképtelenek lesznek tehát akkor nem képezik majd részét a páneurópai hálózatnak. Zárásként hadd mondjam, hogy nagyszerű, hogy az északi tengeri projektekről beszélünk, de, és nem feledkezünk el a déli régióról se, nem feledkezünk el Dél-Afrikáról se, de azért különösképpen az elektromos áram motorító hálózatokra gondoljunk, azokra a térségekre, ahol nem elég fejlett az ilyen hálózat, vagy esetleg rossz helyen van. Hatalmas területek vannak még Európában is, ahol hiányoznak az ilyen kapcsolatok. Köszönöm. Kollége Vidal Fadras. Vidal Fadras kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy jelentőségű jelentésről van itt szó. Ez a bizottság és a parlament és az európai intézmények általában véve, mi mindannyian tehát már egy hosszú évtizede azon dolgozunk, hogy egy integrált, liberalizált és hatékony energiapiac jöjjön létre, egy olyan energiapiac, amelynek európai dimenziója van, amely megerősíti versenyképességünket, és amely a polgáraink életminőségén is javít. Az elmúlt időben nagyon sok jogszabályt alkottunk, nagyon nagyra törőek voltunk ebben a tekintetben. A mai jelentés tulajdonképpen egy hézagot zár. Ennek a jelentésnek a megvalósítása nélkül az összes többi intézkedés haszontalan volna. Elfogadhatunk az energia piacról, a közös energiapiacról annyi csomagot, amennyit akarunk, készíthetünk számtalan tervet arra, hogy az energiapiacunk hatékonyságát növeljük, de egy fizikai, kézzelfogható alap az infrastruktúra nélkül, amely ugye lehetővé teszi, hogy ez a piac hatékonyan működjön, ezek csak üres szavak lennének. Éppen ezért szükséges, hogy itt most a közös céljaink felé egy fontos lépést tegyünk, mégpedig, hogy létrehozzuk az európai energetikai belső piacot. Mindazt, amit a jelentéstevő mondott, helyeselni tudom, Értem ezt az előadása tartalmára és az elszántságára is. És nagyon helyes, hogy egyfajta csapatmunka történik itt mindenek előtt az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök úr, a bizottság egy dokumentumot jutatott el hozzánk, amely egy nagyon jó kiindulási pont. Ez sajnos nem mindig van így. Néha a bizottság olyan dokumentumot ad nekünk, amely igen messze áll attól, amit mi szeretnénk. Ezúttal a bizottság a parlamentnek és a tanácsnak egy olyan szöveget adott, amelyről úgy gondolom, hogy a jó irányba halad, és amelyben benne foglaltatnak mindazon fontos elemek, amelyek lehetővé teszik a jó együttműködést. Térjünk rá konkrét kérdésekre. A jelentéstevő beszélt az administratív engedélyezési eljárásokról. Ezek az eljárások nagyon nehézkesek tudnak lenni, hogyha határokon átívelő projektekről van szó, illetve hogyha ezek a projektek több tagállamot érintenek. Elhangzott az is, hogy nagyon fontos hogy közösségi szinten cselekedjünk, annak érdekében, hogy ezek a az eljárások egyszerűsödjenek, ez azonban nem ilyen egyszerű, hiszen a szubszidiaritás elvét be kell tartani. Vannak azonban mégis eszközeink, amelyekkel erőlépést tudunk elérni. Használjuk ezeket az eszközöket. És mindennek elő kell sejlenie a jelentésből is. Vannak olyan helyzetek, amelyekben a nehézséget az okozza, hogy egy bizonyos projekt nem elég vonzó a befektetők számára. Egy ilyen esetben a kormányoknak a díjszabás szabályozásán keresztül kell gondoskodniuk arról, hogy a beruházó készen álljon arra, hogy befektessen az infrastruktúrába, és gondoskodni kell arról, hogy ne álljon el a projektől a kedvezőtlen díjszabás miatt, és a projekt stagnáljon ennek következtében. Az energia árak nem lehetnek a kereskedelmi árak alatt, azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Hogyha egy projekt pénzügyi értelemben vonzó, akkor nem kellene további akadályokat a projekt útjába gördíteni egy olyan szabályozás révén, amely a gazdasági racionalitásnak ellentmond. Egy jó energetikai infrastruktúra politika előfeltétele az, hogy a már elfogadott jogszabályokat teljes körűen átültessük a gyakorlatba. A harmadik csomag az energetikai belső piac megteremtésére, az egyik, a másik pedig a földgáz ellátás biztonságáról szóló irányelv. Ezen jogszabályok megvalósítása elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy az infrastruktúra politika valóban érvényesülni tudjon. A bizottságnak tehát őrködnie kell afelett, hogy a tagállamok megvalósítják a már elfogadott jogszabályokat, és hogyha késedelmek vannak, akkor a bizottságnak a megfelelő jogi eszközökkel be kell avatkoznia és kényszerítenie kell a tagállamokat a jogszabályok megvalósítására, betartására. Elnök úr, mindez konkrétan kell, hogy testet öltsön számos infrastruktúra projektben, amelyeket prioritásként kezelünk. A fontos infrastruktúra projektek ezek, amelyek szavatolják az ellátás biztonságát, segítenek bennünket az éghajlatváltozással szemmel folytatott harcunkban, és itt előfordulhat, hogy közpénzeket is fel lehet használni az ilyen projektekhez, hiszen gyakran ezek nem elég vonzó projektek a piacok számára, a piaci szereplők számára. Elkészíthetünk egy listát, és követhetjük azt, vagy pedig előzetesen is kritériumokat fogalmazhatunk meg, mielőtt egy lista alapján járnánk el. Annak alapján, amit hallottam, úgy gondolom, hogy a jelentéstevő is egyetért velem abban, hogyha, hogy azt mondjuk, előzőleg meghatározzunk néhány kritériumot, amelyben mindannyian egyetértünk, például az energiaszigetek megszüntetés az egyik ilyen kérdés, azt hiszem ebben mindannyian egyetértünk. Hogyha például egy tagállam ne kritikus függőség alakul ki egyetlen egy energiabeszállítótól, akkor talán érdemes volna olyan infrastruktúra projekteket kezdeményezni, amelyek megváltoztatják ezt a helyzetet. Azt hiszem, mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy jó kritérium. Tehát olyan infrastruktúrákra van szükség, amelyek előmozdítják a regionális együttműködést. Szükség van tehát kritériumokra, amelyeket hierarchikusan rendezünk, annak érdekében, hogy amikor konkrét kérdésekről van szó, akkor elkerülhessük a súrlódásokat. Tehát definiáljuk először a kritériumokat, és akkor az összes többi már magától adódik, és sokkal egyszerűbb lesz. Elnök úr, nagyon sokat teendőnk, már jó munkát végeztünk eddig is. Szosze Wagner professzor úr ebben az összefüggésben számíthat az együttműködésemre, annak érdekében, hogy ez a projekt valóban eredményes legyen. Köszönöm, elnök. Én is köszönöm, kedves kollégák. Utalnék az időkeretre. Ezek után mindenki a kijelzőjén láthatja azt, hogy mennyi ideje beszélt már, és hogyha most nem sikerül egy kicsit rövidre fogni a mondanunkat, akkor nem jut szóhoz mindenki, ezért azt javasolnám, hogy mindenki csak két percben szóljon hozzá. Kárinc kolléga következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet értek az előttem szólókkal. Nagyon alaposan átolvastam a dokumentumot, amelyet a jelentéstevő előterjesztett, és egy dologra szeretnék kitérni. Erről szólt Vidal Quadras úr is. Az infrastruktúra megépítése, hát nyilvánvaló, hogy szükség van erre, mert közös infrastruktúra nélkül nincsen közös energiapiac. Mindannyian ismerjük az érveket, miért tudjuk, mi, mindannyian tudjuk, hogy miért jó ez az európai fogyasztó számára. A nehézség az az, hogy néhány projekt kereskedémileg életképes, azok finanszírozása nem lesz nehéz, ha meg lesz már a jogszabály és a határokon átnyúló vám tarifa ügyeket rendeztük, de vannak olyan projektek, amelyek nem lesznek úgymond kereskedelmi vagy pénzügyi szempontból fenntarthatóak és életképesek. A kérdés az, melyik projektnek lesz szüksége közpénzre, hogy döntünk arról, hogy melyik projekt nem jogosult közpénzekre. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes lenne minden projekt számára közpénzeket is kapni, annak érdekében, hogy a beruházási költségeket növelni lehessen. Ennek van értelme. Jó lenne, ha nem korlátoznánk a közpénzeket. Nem lenne jó szétforgácsolni a közpénzeket. A jelentéstevő is ezt állítja, helyes utanyára jelentéstevő. Hatos oldalon azt írja, hogy annak érdekében, hogy elkerüljük a korlátozott pénzforrások sok felé szétosztását, jó lenne egy átlátható módszertan kidolgozni. Azt hiszem ez a helyes irány, nem tudom, hogy kaphatnánk egy projektlistát, de jó lenne, ha világos módszertan és világos kritériumok állnának rendelkezésre. Ugye itt van ez az úgynevezett európai érdeket szolgáló projektek, hogy mik ezek. Jó lenne ezt tisztázni. Ez nagyon fontos lenne, ez egy nagy kihívás, de azt hiszem, hogy ezt a célt el kell érni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Réren Medurell asszony. <laughs> Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd gratuláljak az előadónak a munkájához. Tulajdonképpen egyetértek a megközelítésével, de néhány gondolatot szeretnék vele megosztani. Elhangzott, Vidal Quadras úr is elmondta, hogy az energia szigeteket meg kell szüntetni. Azt mondta, hogy ez egy speciális probléma, az Európai Unió elkötelezettségét a 10%-os célkitűzés iránt, amelyet az Európai Tanács Barcelonában határozott meg, ugye ez az összekötetések javítása, 10%-os növelése, ezt bele kellene tenni a jelentésbe. A 20%-os célkitűzés iránti elkötelezettségünket szintén, tehát ugye a megújuló energiák, a széndiokszid kibocsátás csökkentése, és így tovább. Tehát ezeket muszáj beépíteni a jelentésbe, a tagállamok kötelezettségvállalása szükséges, nem alapulhat mindez kereskedelmi kritériumokon. Az egyes tagállamok lépései nagyon hasznosak, de az első, azt hiszem tavaly júniusban volt ez az első kör, nem volt megfelelő az együttműködés, nem volt európai átfogó megközelítés, nem volt közös vízió, nem fogok részletekbe menni, mert a kollégáim már ezt megtették, hanem rátérek inkább a finanszírozásra. Amellett, hogy az infrastruktúra finanszírozását a piaci alapelvek szerint kellene megtenni, és itt egyetértek az előadóval. Az Európai Bizottság 6000 millió eurós összeget határozott meg arra, hogy a hálózatokat kiépítsük. Hát ezt az összeget a piac önmagában nem tudja kitermelni különösen akkor, hogyha stabil a piac, ahogy az előadó is mondta. Tehát egész egyszerűen muszáj a rendelkezésre álló erőforrásokat növelni a közösségi költségvetésben, annak érdekében, hogy ezeket az infrastruktúrákat kiépítsük, ezek a finanszírozásra támaszkodnak, és az európai hozadott értéket teremtik meg. Röviden pedig hadd utaljak a fogyasztókra. Manapság igen gyakran, ha elhangzik, hogy nem ruházhatunk be az infrastruktúrába, mert ez azt jelenteni, hogy az energiaárak emelkednek. És persze mindannyian tudjuk, hogy az infrastruktúra költsége nagyon kis részt képvisel az energia végső árában. Ha saját hazámra gondolok, akkor azt mondhatom, hogy a gáz árának kevesebb, mint 10%-áért felelős az infrastruktúra. Azt mindannyian tudjuk, hogy minél több az infrastruktúra, annál több a kapcsolat, annál, több, annál jobb integráltabb lehet a piac, és ez elkerülhetetlenül tisztességesebb árképzéshez vezet, igazságosabb árképzéshez vezet, tehát a végén mégiscsak így járnak jól a fogyasztók. Végül pedig elnök úr, hadd hangsúlyozom még egyszer azt, hogy én az előadóval nagyon szoros együttműködésben kívánok együttműködni, és gratulálok még egyszer. Még tízen szeretnének hozzászólni, egyébként tíz óra előtt még lenne egy másik napi rendi pontunk is, csak tájékoztatnám önöket, vagy emlékeztetném önöket, a következő zsádó kolléga. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr! Nyilvánvalóan ki kell emelni, és őszintén nagy értékelem a jelentéstevő munkáját, és nagyon jó volt együttműködés is. Hat pontot emelnék ki. Nyilvánvalóan támogatjuk a jelentéstevő megközelítését, amikor is előrevetíti az energia infrastruktúrákat. 2050-re gondol, ugye? Nagyon fontos, hogy koherensek legyünk, ugye csökkenteni szeretnénk 2050-re 80-90 százalékkal szeretnénk csökkenteni a cél CO2 kibocsátás, és nem lenne koherens, hogyha nem felelnének meg ezeknek a céloknak a meglévő infrastruktúrák. Ez nagyon helyes dolog. Második nagyon jó gondolat, úgy gondoljuk, amit jelentéstevő előkészített, az energiagazdaságokat elő első helyre kell tenni, a, nagyon fontos az infrastruktúra hierarchia. Ezt a vitát már lefolytattuk, és a jelentéstevő egy, az Európai Bizottság a közös meghallgatás szervezett, a modell, amely kialakult, tudjuk ugye, hogy 40 milliárd eurónyi beruházási összegről van szó, hogyha valóban az energiagazdaságokba beruháznánk, akkor 70, tehát a 147, 70 milliárd euróra csökkenne ez a befektetendő összeg. Részemről elnök úr, azt javasolnám, hogy ez a szakbizottság formális kérdést intézzen a bizottsághoz, hogy megtudjuk, mert hát szeretnénk az Energy Roadmap, ami most van kialakítás alatt, hogy a, az egész menetrend során legyen lehetőség kérdéseket feltenni a bizottságnak. Nem lehet, hogy ilyen komoly kérdésben a bizottság valóban ö, szinte kényszerűen ragaszkodik egy modellhez, amit eddig használt. Tehát, ami a prioritásokat illeti az infrastruktúráknál. Nyilvánvalóan ki kell dolgozni a prioritásokat. A koridorok, a folyósok kapcsán, de nagyon fontos kiemelt koridorokról kell szólni. Van néhány nagyobb prioritás, amelyek nagyon sürgős kérdéseket tudnak megoldani. Nagyon fontos a szuperhálózat, az ö, északi tengeri ö, szélenergia hálózata bekapcsolása. Nem csak megül energiák fontosak, nagyon fontos ö, a nyugat-kelet gáz ö, folyosó, ez is nagyon fontos, a szolidaritás, kapcsán, ez is elhangzott már, a régiók, a szigetek, az energiaszigetek feloldása, a negyedik pont. Az engedélyezési folyamat az új struktúráknál. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy elkerüljük ezt a hosszadalmas folyamatot. De az olyan projekt, amelyben nem vonjuk be a lokális, a helyi lakosságot, Nos, hát ott problémák merülnek fel. Tehát valóban nagyon fontos a harmonizáció lokális szinten. Ötödik pont, nagyon gyorsan, ebben a munkadokumentumban nem beszélünk a szén, elillanó szénről, tehát a, a carbon leakage-ről nincsen szó. Nagyon fontos hálózatok kidolgozása, az energia termelő struktúrák áttelepítése, kitelepítés, az outsourcing merül fel. Azt gondolom, hogy nem minden témát emelnek fel, most, ha megnézzük Észak-Amerikában a ö, földgáz kitermelés módszerét, ö, ez egy totál, tot, teljes mértékben aberált elképzelés, amely a területrendezés ellenében hat. Nagyon fontos, hogy ne fogadjuk el ezt a gáz kitermelési formát. Szerintem ez elfogadhatatlan. Azt szeretném, hogy ezt a kérdést vegyük ki a vitából. Ne vegy, ezt nem lehet komolyan venni ezt a témát. Nem jut sorra minden kolléga, ha így folytatjuk. Valéán kolléga a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem sietni, még akkor is, hogyha a liberális frakció árnyék előadója vagyok, de hát rövidre fogom. Először is hadd köszönjem meg az előadónak az átfogó munkaanyagot, és még azt is el kell mondanom, hogy nagyra becsülöm a bizottság ambiciózus energiainfrastruktúra csomagját. Úgy látom, hogy ez egy pozitív lépés. Egy-két megfigyelés, megjegyzés. Először is infrastruktúrális beruházásról, tervezésről beszélünk. Legalább 2050-re kéne erről tekintenünk, ezért ösztönözném a bizottságot, hogy próbáljon koherenciát teremteni a 2050-es roadmap, amit ugye néhány hónappal ezelőtt nyújtott be, és a 2020-as célkitűzések között. Azt is szeretném elmondani, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben mindig emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy a lehet a legszélesebb energiamixre van szükségünk. Nem gondolkozhatunk azon, hogy erkölcsileg valami elfogadhatatlan. Aztán a projektek méretével kapcsolatban. Szerintem ne öntsünk több kárnyi eurót az óriási projektekre, hanem inkább a kicsi, költséghatékony projektekre figyeljünk oda, amelyek tényleg hatékonyabbak és valódi hozzáadott értéket teremtenek méghozzá gyorsan. Osztom a többiek véleményét azzal kapcsolatban, hogy nagyon világos kritériumokra van szükség, és nagyon világosan kell kialakítani a projektek hierarchiáját is. Ami pedig még a finanszírozási aspektusokat illeti, Üdvözlöm itt a bizottság megközelítését a piaci alapú finanszírozással kapcsolatban, de azért azt is gondolom, hogy új pénzügyi eszközöket kell használnunk. És talán figyelembe lehetne venni azt a lehetőséget, hogy esetleg euró projektkötvényeket alkalmazni az Európai Beruházási Bankkal együttműködésben, mert így tudnánk ösztönözni az infrastruktúrába történő beruházásokat. Végül pedig szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, és hangsúlyozni, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ambiciózusabbak legyünk az eljárások az eljárások terén, az egyablakos ügyintézés terén, a határokon átnyúló projektek esetében. Én itt abba hagyom, és majd egy másik lehetőséget kapok, remélem. Köszönöm, Simanski kolléga. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Megpróbáltam elolvasni ezt a közleményt. Még egyszer elolvastam. Ugye ismerjük a február 4-i európai csúcs eredményét, és látjuk, vagy világosan látható, hogy bizonyos megjegyzéseink lennének, ami a hálózatot illeti, ezt a power gridet. Ez nem csak a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó, a nemzeti energiahálózatokkal is össze kell kapcsolni ezt. Ami a közös piacot illeti, hatékonyabbá kell tenni több területen az Európai Unión belül. Tehát számos kritériumot kell kidolgozni, ami a határokon átnyúló transnacionális hálózatokat illeti, ez nem biztos, hogy elősegíti a nagyobb energiaellátás biztonságát. Nagyon fontos a nemzeti hálózatok fejlesztése a legnagyobb probléma, a megfelelő prioritások kiválasztása, amelyek az európai érdeket szolgálják. Abban biztos vagyok, hogy a piac bizonyos értelemben kezelni tudja majd a befektetéseket, de aztán lehet, hogy európai pénzekkel meg kell kicsit támogatni ezeket a projekteket. Csak azokat a projekteket, amelyek bizonyos kritériumoknak felelnek meg, amelyeket elvárunk. Lehet, hogy felmerülnek a megújuló energiaforrások, de nagyon fontos kritérium az energiabiztonság. Itt nagyon fontos lenne a diversifikáció. Nem csak az energia tranzit, hanem az energiaforrások kapcsán. Azt hiszem, hogy itt az az elem, amely nagyon sok figyelmet igényel, ez kapcsolatot kell kialakítani észak és dél között. A lengyel gáztermináloktól kapcsolatot kell létrehozni a horvát gázterminálokig. Ennélkül a piaci megoldások nem lesznek hatékonyak, mert nem lesz gyakorlati megoldás. A közös piac a földgáz területén csak így lesz működőképes, ha összekapcsoljuk az észak és dél, ami a sel a gázt illeti. nem csak a gazdasági és környezetvédelmi kérdések fontosak. Nézzük meg az atomenergiát. Ha len, lett volna ilyen megközelítés pár éve, akkor ha ugyanilyen szkeptikusan álltunk volna az atomenergiához, mint ez a különleges gázkitermelési módszer, ez akkor nem lenne atomenergia. Szerintem nagyon fontos a támogatás. De szükség lesz megfelelő legális keretekre, jogi keretekre. Ne legyen túl sok bürokratikus akadály. Ezt várja tőlünk az ipar. Ne gondoljunk mindig csak a cashflow-ra, gondoljunk arra is, hogy hogy ne akadályozzuk a helyes jogszabály létrehozását. Bacsitis kolléga. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek, hiszen nagyon átfogó dokumentumot készített, és remélem, hogy a jövőben sokkal hasznosabb lesz, mint a korábbi politika, amit az Európa folytatott a transzeurópai hálózatokban, amelyek nem érték el az eredményt, amit vártunk volna tőle. Túlságosan merev volt és szétforgácsolódott. A fő dokumentumok túlságosan sok részletre terjedtek ki. Persze a tervezésnek világosnak kell lennie a jövőben, a bizottságnak a végrehajtást ellenőriznie kellene az egy egyes projektek esetén. Azt gondolom, hogy az energia szigetekről való elmélkedés az helyes, nagyon fontos az infrastruktúra kidolgozása, európai és nem nemzeti érdekeknek kell előtérbe kerülniük. És nagyon fontos kiemelni a megújuló energiaforrások helyét a jövőbeni energiapolitikánkban. Jó lenne, ha a bizottság kiszámolná ezek, ennek a költségeit a nukleáris energia felhasználásnak jelenlegi költségeit. Nem csak az építési és kitermelési költségeket, hanem az atom vagy nukleáris hulladék kezelésének költségeit. Hiszen a megülő források lehet, hogy elfogadhatóak. Én úgy gondolom, hogy a jelentés újdonság lesz a jövőbeni energiapolitika területén. Bedanke mich, Kollege Marcin, e, Dziękuję panie przewodniczący. Ja w pełni zgadzam się z moim przedmówcą. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek az előttem szólóval. A bizottság anyagában nem elég széles körű átfogó megközelítés az energia folyosokat illetően. Úgy látszik, hogy a teljes energiafogyasztásunk, ha az elkövetkezendő éveket nézzük, akkor az energiafolyosók változatosságától fog függni. A tanács anyagában is van egy olyan megjegyzés, hogy egyetlen egy forrást sem kellene kizárni, háttérbe szorítani, és én a hagyományos, vagy nem eh, hagyományos palagáz, gázforrásokra gondolok. Például ezeket sem kellene kizárni, ahogy Simanszki úr mondta, mert Európa bizony fel tudja ezeket a forrásokat használni, nagyon is elképzelhető, hogy ezt a gázt fogja felhasználni. 65 milliárd eh, köbmétert eh, termelnek ki például Amerikában, ez azért jelentős mennyiség, és 70 licenszet adtak eddig ki, engedélyt adtak eddig ki Lengyelországban, azt hiszem, hogy érdemes ezt észben tartani. Frau Tikau. Tikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte, vreau și să-l felicit pe... Köszönöm szépen, elnök úr. Én részemről szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek jelentéséért, úgy gondolom, hogy ez a vita az energiapolitika jövőjéről mindenképpen figyelembe kellene vegye a szolidaritási záradék hatályba lépését, amely kapcsolódik a Lisszaboni szerződéshez. Ha egy európai tagállam energia válsággal néz szembe, a többi tagállamnak segíteniük kell ezt az országot. Az energia hozzáférhetővé kell váljon minden európai polgár számára. Egy család jövedelmének 30%-át energiára, energiaszámlák kiegyenlítésére használják fel. Nagyon fontos, hogy az energia minden állampolgár számára megfizethető maradjon. Ami a szolidaritási záradékot illeti, kell legyen kapcsolat a tagállamok között, és kell legyen egy intelligens hálózat is. Szükségünk van 200 milliárd eurónyi beruházásra annak érdekében, hogy ezt garantáljunk. Tehát olyan pénzügyi eszközöket kell találni, amelyek megfelelőek. Úgy gondolom, hogy prioritás kell élvezzen az épületek energiahatékonysága. Nagyon fontos a megülő energiák felhasználása. A nukleáris energiának is fontos szerepet kell játszania. Ami az elektromos autókat illeti, szerintem nagyon fontos, a megölő energiák felhasználása helyi és regionális szinten is. Ezeket az energiákat integrálni kell az intelligens hálózatokba. Zárásképpen elmondanám, hogy a vidéki területek különleges igényekkel rendelkeznek az energia terén. Azt gondolom, hogy a megölő energiák segíthetnének ennek a problémának a megoldásában. Ezeket a hálózatokat az európai intelligens hálózatokhoz is rá kell kapcsolni. Most ugye a jövő pénzügyi tervéről beszélünk, egy új keret lesz ma, a csutás alapok új keretéről beszélünk. Most ezen vita során garantálni kell az energia hatékonyságot, hogy ez szerepeljen benne, és figyelmet kell szentelni a regionális energiaigényekre is. Egy kérdést tennék fel a bizottság képviselőinek. Van egy csomag, amely a jövőbeli tíz évre vonatkozó beruházásokra vonatkozik. Mi a helyzet ezekkel a beruházásokkal? Köszönöm. Hol asszony? Thank you. Um, I... Köszönöm, elnök úr. Én is megköszönöm az előadónak a mostani összefoglalóját, bevezetőjét. Három dologra hadd hívjam fel a figyelmet. Először is az intelligens városokat és az energia hatékonyság fontosságát megemlítette az előadó, és Tika asszony is erre utalt. Megtöbbent, hogy hogy az infrastruktúra és igényekre, amikor beszélünk, akkor ezt figyelembe kellene venni. Vegyük figyelembe az energiahatékonysági intézkedések eredményét. Tehát, hogy mondjuk mi lesz Európa szerte az energiakereslet. Például a 20%-os energia megtakarításokra, ha gondolunk, akkor ez nagyon komoly megtakarítás. Nagyon komoly megtakarítást jelent, tehát ezt be kell építeni a számításainkba. Ami pedig a hierarchiát és a kritériumokat illeti, többen említették ezt. Szerintem azon túl, hogy ne legyenek energiaszigetek, más prioritásokat is meg lehet határozni. Szerintem a kritériumok közé be lehetne építeni azt, hogy az elektromosság, az elektromos áram jelentősége egyre nő. Nem tudom, hogy az előadó vajon be tudná ezt építeni az anyagba. Tehát azt a tényt, hogy az elektromos áram biztosítása szerintem a többi üzemanyaghoz képest, energiaforráshoz képest sokkal fontosabb lesz. Aztán nagyon üdvözöljük azt is, hogy kihangsúlyozták a harmonizáció szükségességét. De az egyetlen kis figyelmeztetés, amit itt azért én mégis megtennék, az az, hogy legyünk óvatosak, és mindenképpen gondoskodjunk, gondoskodjunk arról, hogy a harmonizáció nem akadályoz másokat, olyan országokat például, ahol gyorsabban zajlanak a folyamatok, ne érjük ezzel el azt, hogy azok az országok, akik gyorsan haladhatnának előre, hátradőlnek a székben. Tehát eh, ne valami általános eh, norma legyen ez. Nagyra becsülöm az előadó által elmondottakat, köszönöm. Kollégi Girek. Girek kolléga. Dziękuję bardzo. <clears throat> Tak przysłuchuję się tej dyskusji i muszę powiedzieć, że... Köszönöm, elnök úr. Hallgattam itt a vitát, és az az igazság, hogy Sosa Wagner úrat sajnálom, mert most olyan helyzetben vagyunk, mint hogyha egy ügyvédnek kellene autót építeni. És ugye mi hátulról közelítjük meg ezt az egész témát itt a hátsó ajtón. Az Európai Bizottság a saját maga helyzetét nagyon megkönnyíti. Nem hiszem egyébként, hogy egy ügyvéd olyan jó autót tudna tervezni, és mondjuk meg tudná tervezni az európai hálózatokat méghozzá optimális módon. Először is valami fajta közös európai tervet kellene készíteni, és csak utána térhetnénk rá arra, hogy megvitassuk, hogy milyen jogi korlátokat kell, korlátozásokat kellene elkerülnünk, ami az egyes tagállamok jogszabályozását illeti. Tehát én mindenkinek nagyon sok sikert kívánok az erőfeszítéseihez, de azért azt hiszem, hogy nem lesz semmilyen optimális terv, ugyanúgy, mint ez a múltban is volt, sajnos fiaskó lesz a vége, bebukik majd az egész. Egyetértek Bobinska asszonyjal és Quadras úrral, hogy elég már a jogszabály, ami most megvan, konkrét projektekre van szükség az újabb szabályok helyett. Az utolsó felszólalunk Csacimakakis kolléga, és utána még lesznek felszólalók, és még lesz még egy napi rendi pont. Kedves elnök úr, köszönöm szépen, gyors leszek. Szeretnék először is néhány szót mondani arról, hogy a finanszírozást is tisztázni kell. Ezért Szosza Wagner kollégának azt mondanám, hogy az innovatív eszközöket is vegye be a jelentésébe, így például az strukturális alapokból származó eszközöket, és az Európai Beruházási Bankot is be kell vonni a finanszírozásba. Ehhez hozzá kell igazítanunk a költségvetést is természetesen. Emellett nagyon fontos, hogy kötvényeket is használhatunk ezen projektekhez amelyek végezetül is jövedelmezők lesznek. Emellett sokat beszélünk az interkonnektorokról, a belső piacról, azonban keveset beszélünk a tárolásról. Nem tudjuk megvalósítani a 3x20%-os célkitűzéseinket, hogy a, megújuló energiák számára nem alakítunk ki tárolási lehetőségeket az energiaszigeteken is, Vidal Quadrász kolléga. Ezért a finanszírozásban nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk erre, és az innovatív finanszírozási eszközöket fel kell használnunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, röviden Kárvályó kolléga még megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon-nagyon fontos tervről van szó Európa számára. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a jelentéstevő koordináljon illetve konzultáljon a jövőbeni költségvetésről is. Vannak már jogszabályaink, erre többen is utaltak, van egy összetett jogszabályrendszerünk, keretünk, ezért most meg kell néznünk, hogy milyen projektek vannak arra vonatkozóan, hogy a villamosenergia hálózat át lefedje egész Európát, emellett a földgáz hálózat is rendkívül fontos. Nagyon nehéz lesz elérnünk a megújuló energiákra vonatkozó célokat, foglalkoznunk kell az energiaszigetekkel, de a földrajzi szigetekkel is. Főként az elszigetelt területek nagyon specifikus helyzetben vannak, ami az energiahálózathoz való hozzáférésüket illeti. Itt az európai szigeteket is figyelembe kell vennünk, illetve az ő energiainfrastruktúrájukat. Köszönöm. Elnök, megadnám röviden még a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek köszönöm a bizottság tagjainak a hozzájárulásokat ehhez a nagyon fontos vitához, amely a jövőbeli energiainfrastruktúráról szól. Gratulálnék a jelentéstevőnek, mert azt hiszem, hogy munka dokumentumában minden fontos témát feldolgozott, és természetesen Tudatában vagyunk annak, hogy figyelmet kell szentelni minden 2020-as célnak, a 2000, az energiahatékonyságnak is, nagyon fontos a belső piac megvalósítása az energiaágazatban, az európai ö, gáz és áram szolgáltató hálózatok létrehozása, illetve az energiaügyi szabályozók ö, szervezetének felállítása is nagyon fontos. Nagyon fontos mérföldköveket kell kidolgozni, és egy igazi um, európai infrastruktúra politikára van szükség, ebben is egyetértünk, ebben a bizottságban. Azt gondolom, hogy négy témát kellene kiemelni. Először is, ugye ön nagyon jól kiemelte azt, hogy fontos, hogy a megfelelő projektek kiválasztásának alapját képező kritériumokat kell meghatározni. Ez egy nagyon fontos dolog. A kritériumok hierarchiája nagyon hasznos lenne számunkra, hiszen így lehetne beazonosítani az európai érdekeket szolgáló projekteket. Aztán kiemelt azt is, hogy fel kell gyorsítani az engedélyezési eljárást. Nem szabad persze figyelmen kívül hagyni a lakosság bevonását, ezzel egyetértünk. De ez egy nagyon fontos tény, és összefügg a finanszírozással. Mert minél tovább tart a folyamat, annál költségesebb lesz ugye az interkonnekció. A kettő között van kapcsolat, közösen kell megoldást találni az engedélyezés és a finanszírozásra. Persze mi a finanszírozásnál a piacokon alapulunk, a piacokra alapozunk magunkat, a szabályozói magatartás nagyon fontos a tarifák meghatározásánál. Több kolléga említette, hogy természetesen nem lesz elég, amikor az elletes biztonságáról lesz szó, és valóban integrálni kell az egész piacot. Ezen kérdésekkel kapcsolatban üdvözölnénk az önök megnyilvánulásait. A mai megjegyzések nagyon hasznosak voltak. Két utolsó megjegyzés. Tudomásul vesszük a modellekkel kapcsolatos megjegyzést, ezt a 2050-es menetrendben, ütemterben megfogalmazok, nem kapcsolódik közvetlenül ehhez, ami a belföldi forrásokat illeti, a nem konvencionális gázkitermelés, ez szintén nem ide kapcsolódik, nem hiszem, hogy ezen most kellene összeveszünk vagy csatározni, de mindig meg kell nézni a belföldi forrásokat, hazai forrásokat, mert amink megvan, az megvan, ugye? És itt a meglévő e, forrásokat minél jobban fel kell használni. Köszönöm szépen, és várjuk a jövőbeni vitát. So, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Nagyon szépen megköszönöm én is a hozzászólásokat, és most lezárjuk a napirendi pontot, mert kevés az időnk. A most következő napirendi pontot pedig a szavazások utára toljuk ki. Most gyorsan szavazunk, remélem, hogy sikerül ezt most megejtenünk annak érdekében, hogy időben elkészüljünk a meghallgatásig. Mindenkinek megvan a szavazókártyája? Igen, nem? Köszönöm. Ja, liebe liebe Kollegen, ich hoffe... Kedves kollégák, remélem eh, mindenki itt van. Hallanak engem? Vagy most itt eh, külön program van, szabad program mindenkinek. Kedves hölgyeim és uraim, El tudjuk kezdeni a szavazást? Jó. Akkor az első pont a szavazásnál az Európai Hálózat és információ biztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletnek a módosításait. Egyetlen egy szavazásra van szó. Kezdhetjük mindjárt a végső szavazással? Ki támogatja? Vagy csináljuk ezt elektronikusan? Jó, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Nem működik? Nagyszerű, nem működik a rendszer. Jó, vagy nincs szózunik. Try. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Működik vagy sem? Jó, akkor ki támogatja emelje fel a keze, kezét, aki támogatja. Most működik? Was denn jetzt? Ja, 41 für. 41 dafür. 41-en mellette. Lezárom a szavazást. Jó. Merkész asszonyt hozzászámoljuk. Jó, akkor ezt egyhangon elfogadtuk, ezzel rátérünk a következőre. Ez Belet kolléga jelentése. Ki támogatja az egyes kompromisszumos javaslatot, emelje kezét, ki van ellene, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os okafogyott, 8-as kompromisszum kitámogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as okafogyott, 9-es kompromisszum kitámogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, mégpedig szóbeli módosítással mellette, a szóbeli módosítóval együtt, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os szóbeli módosítós, módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, Elfeledtünk valamit? 21-es oka fogyott. Tehát négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Oka fogyottá válik mind. 44-es. Mégpedig két részben szóbeli módosítóval, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as okafogyott, 30... nem, mégsem. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-eset? 37-esről döntenünk kell? Jó, akkor 37-es. 37 mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 42-es mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. Ezzel... Akkor most mit felejtettünk el megint? Nein, alles klar. Jó, minden rendben. Végső szavazás, megnyitom a szavazást. Nem működik? Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Gratulálok mindenkinek, aki dolgozott a jelentéseken, szavazást lezártuk ezzel, és most jön a következő napi rendi pont. Természetesen gratulálok mindenkinek, aki részt vett a munkában, most pedig azonban, kedves kollégák, csendet kérek. Rátérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek központi szerződőfelek és kereskedési adattárak című napirendi pont. We have done. No, we have done the village. We have done. Huh? Uh, yeah. Uh, was, was... No, no, no. Ah, Kedves kollégák! Nagyon sajnálom, de egy kicsit gyorsabban kell haladnunk. Ehhez a jelentéshez Kálfin úrnak adnám meg a szót, és csak neki, és senki másnak. Parancsoljon, Kálfin úr, és a többieket arra kérem, hogy legyenek csendben. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! This uh, draft regulation on uh, hát uh, regulating... Tehát itt rendelettervezetről van szó, a származhatott ügyletek kereskedelmét szabályozná ez. Is, uh, uh, a commitment that the European Union... Ez egy olyan kötelezettségvállalás, amit az Európai Unió a G20-ak ülésén vállalt magára. A partnerek úgy döntöttek, hogy a pénzügyi piacok jogszabályozását kibővítik, hogy átláthatóbbak legyenek ezek a piacok, és kevésbé legyen kockázatos a működésük. Ez az új rendelet tulajdonképpen az USA-ban már tény, ennek a megalapodásnak az eredményeképpen jött létre. És az EU-ban a bizottság is neki látott a munkának, igen részletes konzultációkat folytatott, nyilvános konzultációkat is, és egy nagyon alapos munka eredménye az a tervezet, ami előttünk van. Tehát mielőtt ugye a rendelet tervezet a parlamenthez eljutott, a bizottság már igen alapos munkát végzett. Miért érintett itt a szakbizottságunk? Azt javasolnám, hogy mindenki gondolja ezt, tehát ez az ügy ugye igen széles körben sokféle témát érint. A származtatott ügyetekről és egyéb pénzügyi eszközökről többször is beszéltünk, ezeket nem csak a pénzintézetek használják, hanem egyéb társaságok is alkalmazzák őket, és ezért nagyon helyes, hogy a mi szakbizottságunk és a bizottság elnöke kérte, hogy véleményt készíthessünk. Több téma is felmerül itt. Vannak olyan társaságok, amelyek az energiakereskedelemben, árukereskedelemben ol, ár, olaj, áram, fémek és egyéb, egyéb termékek kereskedelmében aktívak, és használják ezeket a származtatott ügyleteket. Tehát itt az eszközökről van szó, amelyek a származtatott ügyletek mögött állnak, tehát ezek a termékek ugye létező eszközök. Aztán többféle különböző cég használja ezeket az ügyleteket, leginkább nagy cégek, így próbálják a pénzügyi kockázataikat csökkenteni, vagy fedezni a pénzügyi kockázatokat, amelyek a tevékenységük során felmerülnek. Tehát egyrészt menedzsmentre, másrészt a piacokra is vonatkozik mindez, nem mondhatjuk azt, hogy csak spekulatív célokra használják ezeket az ügyleteket, ezeket az eszközöket. A cégek nagyon gyakran így érvelnek. Az igaz, hogy mondjuk sokszor nem kötődnek gyakran az eszközökkel, de nem jelentenek ezek rendszerkockázatot, ami ugye a szabályozók számára fontos, tehát ők a rendszerkockázatokat akarják elkerülni. Én azt javasolnám, hogy mi pontosan erre helyezzük a hangsúlyt, mármint az objektivitásra, tehát a nem pénzügyi jellegű tevékenységet folytató cégekre és ezek ügyfeleire. Tegnap a szocialistáknál nagyon érdekes meghallgatást tartottunk, ahol az energiaágazat képviselői voltak jelen, illetve a fogyasztói szervezetek képviselői is eljöttek. Nagyon határozott véleményük volt a rendelettervezetről. Átfogóan azt mondhatnám, hogy ez a rendelettervezet átláthatóságot hoz, és csökkenti a kockázatokat, de amikor ezekre a típusú társaságokra gondolunk, tehát a nem pénzügyi tevékenységet folytató társaságokra, akkor bizony itt meg kell találni a helyes egyensúlyt, a túlszabályozás és a jó ö, szabályozás között, illetve a túlszabályozás is a között, hogy ezeknek a cégeknek legyen hozzáférése ezekhez a pénzügyi eszközökhöz, és így tudják csökkenteni a működésük során felmerülő kockázatokat. Nos, a saját, tehát a mi szakbizottságunk véleményéből, ha mi szemünkkel nézzük ezt a rendelettervezetet, akkor pont azt látjuk, hogy ebben a kérdésben kell nekünk aktívnak lenni, tehát ezt segítsünk ezt az egyensúlyt kialakítani, támogatni ezeket a cégeket, különösképpen a kisebb társaságokat, hogy hozzá tudjanak férni az ilyen pénzügyi eszközökhöz. Én javasoltam több dolgot is, és azt is szeretném elmondani, hogy a határidőt is ki eltoltuk egy kicsit, tehát több időnk van megvitatni ezt a témát, alaposabban át lehet olvasni az anyagot, mielőtt benyújtjuk a javaslatunkat és a véleményünket a felelős bizottságnak, ugye az ECON a felelős bizottság. Hadd említsem még azt a módosítót, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlanék. Ez ugye arról szól, hogy a folyamatokat tegyük világosabbá, tisztázunk egy-két definíciót, és a felügyeletet tegyük átláthatóbbá, illetve előre jósolhatóbbá a cégek számára. Az úgynevezett clearing sokkokat kerüljük el, tehát hogy ne kelljen elszámolóházhoz fordulni a kisebb társaságoknak, mert ez komoly pluszköltségekkel jár. Tehát ezt próbáljuk elkerülni, hogy a kis szereplőket ne szorítsuk ki a piacról, ne fosszuk meg őket attól a lehetőségtől, hogy ezeket a pénzügyi eszközöket használhassák. A módosító indítványok egyébként, amiket én az önök figyelmébe ajánlanék, a folyamatok egyszerűsítését is célozzák. Még egyszer mondom, a nem pénzügyi tevékenységet folytató társaságok esetében. Ugye itt a túlszabályozás az azt jelenti, hogy sokkal több kiadása lesz ezeknek a társaságoknak, és a végén oda jutunk, hogy a fogyasztójárak emelkednek. Ez tehát az általános logikája az én módosító indítványaimnak, amelyeket az önök figyelmébe ajánlok. Várom majd ezt a vitát nagy érdeklődésre és az önök hozzá szólásait is. Úgy néz ki, hogy nagyon szakmai kérdésről van szó, de valóban hatása van mindennek a fogyasztói árakra. Nagyon szenzitív dolgok, ezek érzékeny termékek, és persze nem csak az árakra van mindennek hatása, hanem arra is, hogy a fogyasztók hogyan tudják követni a piaci eseményeket. Jó lenne, hogyha nagyobb lenne a verseny, átláthatóbb lenne a piacok működése. Az utolsó dolog pedig az, hogy ez a rendelet tervezet valóban lehetőséget teremt a felügyeleti szerveknek, sokkal több lehetőséget, és ide értem az európai piaci felügyeleteket is, hogy valóban lépni tudjanak és alaposabban tudják felmérni a pénzügyi piacokon meglévő kockázatokat, ezt pedig teljes mértékben támogatnunk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen Kálfin úr ezt a nagyon részletes bevezetőt, és megadom a kollégáknak a szót, Benzon úr következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni Kálfin kollégának, hogy ennyire jó munkát végzett. Én üdvözlöm a bizottságrendelet tervezetét, mert teljesen evidens, hogy muszáj szabályozni a piacot és azokat a pénzintézeteket, akik a pénzügyi válságot okozták. És azt is elismerem, hogy mondjuk nem lehet ugyanazt az orvosságot minden ágazat esetében alkalmazni, hiszen a profil mindig más, minden ágazat más célra használja ezeket a származékos ügyleteket. Tehát vannak olyan társaságok, amelyek valóban a kockázatok csökkentésére szeretnék ezeket használni, az üzleti működésükben felmerülő kockázatok kezelésére. Tehát itt a hatékony kockázatkezelés nagyon fontos, az áraikat megpróbálják fedezni, és engem aggaszt az, hogy ez a rendelettervezet negatív hatással lehet mondjuk az energiapiacokra, és megakadályozhatja például az integrált és hatékony energiapiacok kialakulását Európában. Ebben ezért látom nagy örömmel, hogy mi a, a mi szakbizottságunk úgy döntött, hogy véleményt formál ebben a témában, és így biztosítani tudjuk, hogy az energiapiacok ne szenvedjék meg a túlszabályozást. Az energiapiacok egyébként sem okoznak rendszerkockázatot, nem hiszem, hogy az energiapiacokról kiindulhatna egy ilyen válság. A javasolt rendelet például a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében az energiapiacokon negatív hatásokhoz vezet, tehát felesleges terhet hoz ez létre ez a plusz szabályozás. És ahogy hallották, Calvin úr nagyon jó javaslatokkal állt elő az OTC rendelettel kapcsolatban, rendelettervezettel kapcsolatban, és én nagyon örülök, hogy az energia cégek működési körülményeit figyelembe vesszük. Nos, amíg az Ekon bizottság munkájára várunk, hát én azt mondhatom, hogy nagyon remélem, hogy javulni fog ez a rendelettervezet, de még így is a mi munkánkban, a mi jelentésünkben több fontos kérdésre ki kell térni. Például az úgynevezett intergroup kereskedés, tehát legyen az elszámolóház használatára vonatkozóan egy mentesség az olyan tranzakciókra, amelyek a leányvállalat és anyacég között bonyolódnak. Azért mondom ezt, mert a nem pénzügyi tevékenységet folytató társaságok gyakran használnak egy adott entitást annak érdekében, hogy az egész cégcsoport kockázatát csökkentsék. Tehát ezekben az esetekben lehetne mentességet adni. Azt is, azért is mondom egyébként, hogy a cégen belüli tranzakciót más pénzpiaci szabályozás is elismeri, például a MIFID irányelv. Aztán ez a clearing kötelezettség az energiacégek esetében is aggályos, hiszen nem is lépik túl ezt a plafon értéket, tehát nem kellene kötelezni ezeket az energiacégeket arra, hogy elszámolóházat használjanak, csak azért, mert mondjuk a partnerük egy pénzügyi társaság. Szerintem egyébként nagyon kellemetlen következményeket kreálunk, hozunk létre, hiszen a pénzintézetekkel akkor majd kerülni fogják az energiacégek a kapcsolatfelvételt és a tranzakciókat. Köszönöm. Als nächstes die Kollegen. Valen kolléganő, parancsoljon. Thank you, Chair. And... Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálnék az előadónak a javaslataihoz és hát várjuk majd a munkát, a közös munkát. Ahogy a Delarozia jelentés is kimutatta, ugye a kockázatok a derivatívák robbanásszerű terjedésével jelentek meg azt hiszem, hogy az átláthatóság színékvonon feltétel, és látom, hogy a, bozo, a bizottság javaslatában nagyon konkrét lépések vannak az átláthatóság megteremtésére, de szerintem kiegyensúlyozott megközelítést kéne alkalmaznunk, hiszen egyetlen egy gazdaság sem tud jól működni, nem virágozhat fel, hogyha senki nem hajlandó a kockázatot vállalni. Például ugye fontos, hogy valaki vállalja a esetleges kockázatokat, vagy mondjuk ezeket a kockázatokat megosztjuk, megosztjuk. És a származhatott ügyletek pont erre valók, a kockázat megosztására, széterítésére. És ezért kellene meghagyni ezeket a lehetőségeket, hogy mindig a felhasználók igényei szerint lehessen őket használni. Viszont, hogyha az OTC piacokon használják ezeket, akkor mondjuk nagyon nehéz információ nélkül fellépni a felügyeleti szerveknek, és nehezen tudják megállapítani, hogy ezeket a kockázatokat hatékonyan fedezték-e le. Tehát nagyon nehezen megállapítható mondjuk azt, hogy valakinek a kereskedelmi partnere csődbe megy el vagy sem, jól fedezte-e a kockázatokat vagy sem. A hitelkockázat az nem mindig közvetlenül látható első kézből, további információra van szükség a hitelfelvevőjéről, és ilyen információval általában csak a bankok rendelkeznek. Hát a válság nagyon jól felhívta erre a figyelmet, hogy a származtatott ügyletek hogyan alakította ki egyfajta egymástól egy kölcsönös függésben lévő egy entitások hálóját, egy nagyon bonyolult háló alakult ki. A szerződések bizalmas jellege ugye gátolta azt is, hogy a szabályozó testületek, a felügyeletek információhoz férjenek hozzá, és sajnos így a kockázatok koncentrálódhattak, és a pénzügyi stabilitást ásták alá. Tehát a rendszer kockázatok elkerülése nagyon fontos. Én azzal egyetétek, hogy a bizottság ugye több javaslatot tett, először is a központi szerződő felekről, illetve hogy az adagyűjtés az a piac hatékonyságának a felmérése céljával történjen. A központi szerződő felek fő felelőssége ugye azt jelenti, hogy a piac professzionális módon működjön, és nagyon jól szabályozott legyen. Hallottunk arról, hogy milyen különbségek vannak az energia ágazat, illetve a tisztán pénzügyi tevékenységet folytató cégek között. Tehát tényleg az egyes szektorok között különbséget kell tenni, ezzel egyetértek nyilvánvaló mindenki számára az, hogy mondjuk egy társaság csődje nem vezetne dominó hatáshoz, és nem omlana össze az energiapiac. Tehát ugyanezeket a követelményeket alkalmazzuk mondjuk minden OTC szerződésre, akkor felesleges terheket teremtünk. Tehát a kötelező clearing használat azt hiszem, hogy a likviditást csökkenteni, a származtatott ügyletek esetében, az ilyen termékek esetében pedig ezek elengedhetetlenek az energiaszektorban a kockázatok fedezésére. Tehát valóban ne kelljen jogtalan, túlságosan magas biztosítási díjat fizetnie az energiatársaságoknak. Tehát a kérdés az az, hogy az energiapiacokat hogy tudjuk ilyen jól szabályozni, de az innovációt, a sok választást, a rugalmasságot hogy tudjuk megőr- megőrizni. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel azt hiszem minden hozzászóló szóhoz jutott, nem tudom, hogy Kelfin úr szeretne -e még egyszer hozzászólni, nem? Parancsoljon, Kelfin úr! Uh, Köszönöm, csak egy mondat. Szeretném mindenkinek megköszönni, akik most szóltak, az elmondottakat. Azt hiszem, ugyanolyan irányba gondolkodunk, tehát itt nagy vonalakban egyetértünk, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó vélemény, véleményt alakít majd ki a bizottság. Köszönöm szépen. Március másodikán Március másodika a módosítók határideje, egyébként azt hiszem mindent tisztáztunk. Akkor ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot is. Megköszönöm az összes kollégának a hozzászólást, és akkor most egy rövid szünetet tartunk, majd megkezdjük a meghallgatást. Talán két perc, hogy mindenki megtalálja a helyét. mikro Doch. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf noch einmal alle ganz herzlich begrüßen zu unserem. Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök a mini meghallgatáson. Tehát az Európai Unió jövőképességéről lesz szó. Itt a meghallgatásunkon Merkis kolléganő a bal oldalomon ül, de ez azonban teljes véletlen egyébként. Ő a felelős jelentéstevő ezen a területen, és ő javasolta, hogy néhány szakemberrel még azért tanácskozzunk, és ezért szeretettel üdvözlöm a szakértőket. Egy kis kérésem lenne már előzetesben. Én nem fogok 5 percig beszélni, hanem csak 2 percig. Ha mindenki 15 perc helyett esetleg csak 10 percig beszélhetne, akkor talán nagyobb esélyünk lenne arra, hogy a kollégák kérdéseket tegyenek fel, és azt hiszem ez mindenki számára nagyon nagy segítség lenne, ezért arra kérném önöket, hogy talán egy picit rövidebbre fogják mondanójukat, és nagyon nagyra értékelném, ha 15 perc helyett 10 percig beszélnének. Ennyit szerettem volna mondani. Mörkész asszonyé a szó, néhány bevezető szót mondhat, hogyha szeretne. Wir müssen so diesen Knopf nutzen, ja, glaube ich. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az ön példáját követve nagyon rövidre fogom mondandómat. Minket nagyon érdekel az innováció témája, kiváltképpen az, hogy közös érdekünk a szociális innováció, és közös érdekünk az, hogy az innovációt energia pontosabban az Európa motorjaként használjuk, és fontos, hogy még versenyképesebbé váljunk. Nagy érdeklődéssel várom az önök hozzászólását, várom kollégáim kérdéseit is, és szeretném, ha nagyon élénk vita alakulna ki, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet működőképessé tenni az innovációt. Nem egy elvont vitára gondolok, hanem konkrét, pragmatikus kérdésekre, felvetéseket. Nagyon fontos a célok kitűzése, így lehet az innovációt előrevinni. Nagyon szépen köszönöm. Az első előadó mm, Dr. Peter Kutter, aki a QTI Innovation Europe vezetőigaz, vagy vezérigazgatója. További bevezető nélkül átadom önnek a szót, tessék. Jó reggelt kívánok! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az önök körében, és hogy megoszthatok önökkel a szén szerény, vagy mi szerény véleményünket, hogy milyen szerepük van a KKV-knak az innovációban. Péter Kotál a nevem, és innovációs vállalkozó vagyok. Két kezdő kis és középvállalkozást vezetek, nagyon vegyes a hátterem, tudományos pályafutásom kutató vagyok, nemzetközi cégnél dolgozom vezérigazgatóként, és magam is vállalkozó vagyok. Összegészében nagyon is azt mondhatom, hogy lelkesedem az innovációért. Ha megengedik, akkor ezt a szenvedélyt szeretném önökre is ráragasztani. Néhány szót arról, hogy mi mit teszünk. Amint említettem, jelenleg két kezdő vállalkozást vezetek, és kiemelt területünk az innováció, alapvetően fejlesztés és új technológiák piacra helyezése a fő profilunk. De mit jelent az áttörés? Olyan technológia, amely valóban a globális piacon is megállja helyét, csak érdekességképpen elmondom, hogy pár évvel ezelőtt, amikor a volt ukrán elnök Juszcsenkót megmérgezték dioxinnal. Őt az egyik szabadalmunk alapján kezelték. Ami a technológiák fejlesztését illeti, ezen kívül érdeke minket az is, hogy hogyan lehet az innovációt produktívá tenni. Produktív innovációs platformokat szervezünk, és innovációs stratégiákon is dolgozunk. Üzleti stratégiánk nagyon egyszerű, a PPP-k elősegítése, a PPP-k bevonása, a fő tevékenységünk innovációs központok kifejlesztése, ez a produktív, innovatív platformokhoz kapcsolódik, mit is szeretnénk elérni? Nos, egy olyan platformot szeretnénk, amely más cégek számára is hatékonyá teheti az innovációt. Segíteni szeretnénk a többi céget is innovatív tevékenységükben. Ez a projekt eléggé előre haladott, de van egy probléma, méghozzá a pénz. Nyilvánvalóan az ember elmondhatja, hogy a projekt talán nem érdemli meg a közfinanszírozást, de hát védelmünkre kell, én szeretném elmondani, a többi projekt esetében amelyek nem innovációsak, nem volt gond a pénzzel. Tehát úgy tűnik, mi eddigi kis tapasztalatunkból azt látjuk, hogy amint rátesszük az innovatív címkét a projektre, akkor kockázatosnak, kockázatosnak tekintik, és nem adnak pénzt. Engedjék meg, hogy rátérjek a KKV-kra, mi úgy definiáljuk a KKV-t, hogy ez egy eh, innovációs eszköz, amely új gondolatokat, ötleket, ötleteket közvetít, és kulturális eh, eh, különbségeket is át tud vetni a tudományos világ és az ipar között. A KKV-k hogy is járulnak hozzá az innovációs lánchoz? az, hogy különleges képességük van arra, hogy magas kockázatú projektekkel tudjanak együtt élni, méghozzá magas megterülés reményében. Ez nagyon más, mint az innovációs lánc többi résztvevője, a nagy cégek, vállalkozások, kormányzati kutatóközpontok nulla kockázatú környezetben tudnak csak működni. Ebben az értelemben a KKV-k szerepe az innovációban elengedhetetlen. Egy másik hozzájárulás, a kkv egy másik aspektusa az, hogy alapvetően az üzleti eredmény érdekli őket. Nekik valóban az üzletekkel koncentrálunk, hiszen nincsenek egyéb forrásaik. Úgy gondoljuk, hogy a KKV-k az innovációs hálózatba a vállalkozói és kooperatív szellemet hozzák, hiszen nagyon is függnek a többiektől, tehát együttműködés az kulcsfontosságú számukra. Ha megengedik, akkor kiemelném a fő kihívásokat, de esetleg a, az innovációs lánc többi elmei mikkel néznek szembe. Említettem már a finanszírozást, a pénzügyi forrásoknak túl kell mutatniuk a K plusz F finanszírozáson. A kkv szempontjából nagyon fontos a pre-seed és seed money, ez nagyon fontos annak érdekében, hogy valóban az innovációs lánc működőképes legyen. Nem fogok több időt tölteni ezzel, mert a pénzügyi kérdés ugye az amúgy is a következő előadó eh, témája lesz. Egy másik téma, amely szerintem megérdemli a figyelmünket, hogy van-e elegendő átütő erejű gondolat az egyetemi kutatóközpontokból. Most a piacon dolgozva nem vagyok ebben annyira biztos mert az átütő gondolatok, az úttörő gondolatok, ezek mik? Ezek azok, amelyek valóban világ méretben képesek innovatív programok formájában megjelenni. Nagyon fontosak az innovációk. Az átütő a kult szó. A következő pont, ugye az emberi erőforrások. Talán önöket meglepi, hogy a KKV-k foglalkoznak a humán erőforrásokkal, de hát ha megnézik a piacot, nagyon nehéz megfelelő személyeket találni, olyanokat, akik képesek az innováció megvalósítására. Ezeknek az embereknek kutatónak és vállalkozónak kell lenni egyben. Ez a helyzet annak köszönhető talán, hogy a mai felsoktatási rendszer kutatókat képez, de ezek a kutatók egyben nem vállalkozók. Ha valóban szeretnénk működtetni az innovációs láncot, akkor egy új fajta kutató-vállalkozó generációra van szükség. A másik pont, amely aggasztó, elég sok PPP-t látunk, de ezek közül néhányan elég rövid távúak. A partnerek azért találkoznak, mert van pénz. Amint a pénz elfogy, a partnerek elválnak egymástól. Azt gondolom, hogy nem ez a célja a PPP-knek, és jó lenne a fenntartható ilyen jellegű házasság, ha nevezhetem így módon. Talán nem kell említenem, hogy mennyire összetett ez a kérdés, és mennyire szétforgácsolódott a környezet. Mi emberek, mi szeretjük az összetettséget, szeretjük bonyolítani életünket, környezetünket, de mi úgy gondoljuk, hogy ez megöli a KKV-kat, ez a hozzáállás, az innováció számára sem. Jó, mert az innováció maga és komplex, és hogyha szeretnénk továbbfejleszteni, nem, egyszerűen nem tud. Ez valóban egy olyan terület, amin el kellene gondolkozni. Ha megengedik, példát hoznék az ipar területéről, bizonyos folyamatokról, nagy cégek, nagy vállalkozások, amikor azt látják, hogy van egy pozitív példa, hát nagyon jól meg tudják határozni a pozitív folyamatokat az innováció területén is, de maga a folyamat megöli az átütő, úttörő jelentésű innovációt. Mert sajnálatos módon az átütő, úttörő jellegű innováció nem fér bele a folyamatba, az eljárás struktúrájába. A következő a nem üzleti jellegű tevékenység vagy innovációhoz való áttérés. Szeretném említeni az innovációs lánc szétesését. Az emberek, az érintettek, nekik valóban együtt kell dolgozniuk, ha sikeresek akarnak lenni. És az egész szer egész hálózatot az EU-nak támogatnia kellene. Ami a vállalkozó szellemet illeti, vagy vállalkozói szellemet, ez nagyon fontos, és meg kell tanulni, hogy meg, tehát igazából díjazni kellene a can do hozzáállás, hogy képesek vagyunk valamire, ezt díjazni kellene ez hozzáállás. Személyesen én aggódom amiatt is, hogy az innováció csak egy ilyen blikfangos szó. Üm, jó lenne inkább az eredményekre összpontosítani. Zárásképpen a következőket mondanám. Mi úgy gondoljuk, mi hiszünk abban, hogy összpontosítanunk kell a vállalkozói környezet kialakítására, amely elősegíti az innovációt átütő erejű innovációkra kell összpontosítani, amelyek a világban kompetitívek. Azokra az EU intézkedésekre kellene összpontosítani, amelyek az innovációs hálót segítik az IKT segítségével. Ha megengedik, kicsit líraira veszem mondatomat, úgy gondolom, hogy az innováció egyfajta művészet. Nem csak egy sima munka, egy hivatottság, egy hivatás, nem lehet kényszeríteni, szabály, jogba szorítani. Egy EU innovációs ökoszisztémában kellene úgymond támogatni és ápolni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm Kotál úrnak, és továbbadom a szót a következő felszólalónknak, Ahác úrnak, aki a Siemensnek a fejlesztéssel, kutatással, technológiával foglalkozó osztályának vezetője, az öné a szó. Köszönöm szépen, Roy úr, köszönöm szépen a meghívást. Én amit szeretnék, az az, hogy röviden meghatározom az innovációt önöknek, mielőtt elkezdem az előadásomat. Hasonlóan határoznám ezt meg, mint Péter Kotel, tehát két aspektusa van ennek, az egyik ugye maga a gondolat, a másik viszont az, hogy ezt hogyan jutatjuk el a piacra. Az alapgondolat ahhoz, hogy a sikeres legyen a piacon, sok minden szükséges. Tehát az innováció, az maga ez az alapgondolat, és aztán ennek a megvalósítása, eljutatása a piacra. Nagyon fontos az olyan társaságoknak az innováció, mint a Siemens például. Hogyha azt kérdezzük, hogy hogyan hogyan tudunk egy céget differenciálni, mondjuk én vagyok a legolcsóbb, én vagyok a legjobb cég. A Siemens azt mondta, hogy mi innovatív cég kívánunk lenni. Tehát így gondoljanak ránk, úttörőként, innovátorként. Az energiahatékonyság terén és a produktivitás termelékenység terén, illetve a megengedhető jó minőségű egészségügyi szolgáltatások és infrastruktúrák terén kívánunk mi e, innovátorok lenni. Ez nem újdonság a Siemens esetében, mert a Siemens már több mint 160 éve úttörő, tehát gyakorlatilag amióta létezik. A fenntarthatóság megint egy kulcs fontosságú szó. A fenntarthatóság sokak számára csak azt jelenti, hogy környezetbarátak vagyunk. De szerintem, ha valaki Különösképpen egy 160 éves cég, ha el akarja ezt a 160 éves kort a társaság működésében, akkor mondjuk a környezetvédelem az egy aspektus, de ez azt is jelenti, hogy gazdaságos a működésünk, és hogy a dolgozóinkra is odafigyelünk. Tehát ez a, a fenntarthatóság az a humán erőforrásokra is kiterjed. Aztán a kutatási tevékenységeinkről. Ugye mit mindig arra kell odafigyelni, hogy milyen kihívásokat kell megoldani. Én itt most a nagy kihívásokra gondolok, tehát ahogy azokat magunknak meghatározzuk, majd visszatérek még erre. Tehát azt mondjuk, hogy egyre többen költöznek be a városokba. 2007-ben volt az első év, amikor többen éltek a nagyvárosokban, mint vidéken a világban. Tehát az urbanizáció az egyik legfontosabb tendencia, de ez egyben komoly kihívást is jelent, hiszen az infrastruktúrát át kell alakítani, vagy ehhez kell igazítani, az logisztikai feladatot jelent, szervezési feladatokat jelent, ez egy tény, és ezzel szembe kell nézni. Egy másik kihívás, tendencia a demográfiai változások, ugye az emberek öregszenek, ami persze az egyes embereknek jó, de a társadalom, az öregedő társadalom is ugye megváltozik, az egészségügyi rendszerek meg kell, hogy változzanak, az idősebbekhez kell igazítani a környezetet, tehát a demográfiai folyamatokról sem feledkezhetünk meg. Aztán volt még egy újabb téma, ugye még annak idején az emberek vitatkoztak arról, hogy az éghajlatváltozás valóban lezajlik vagy sem, de most már ott tartunk, hogy arról beszélünk, hogy hogyan csökkentsük az éghajlatváltozás hatásait. És ugye a negyedik kihívás pedig a globalizáció, amire mindig emlékeztetjük magunkat. Ugye Lokálisan régen kis közösségekben tudtunk működni és tevékenykedni, de ez már a nem igaz. Ez a kutatásra és az üzleti világra is ugyanilyen igaz, a globális világban élünk, tehát nem csak a szomszédainkra gyakorlunk hatást, nem csak velük kell együttműködni, hanem mondjuk ázsiai kollégáinkkal, Amerikával, dél-amerikai kollégáinkkal, és így tovább. Tehát nem a régi világban élünk már, az új világ drámai módon változott. Nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk ebben az új világban. Tehát a nyitott innováció paradigmáját követjük, tehát az azt jelenti, hogy a kutatási tevékenységeket így folytatjuk a Siemensben, több mint 2000 kutatóval működünk együtt Európában és szerte a világon. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok intelligens ember van persze a Siemensen kívül, kutatóintézetekben, egyetemeken, és így tovább is. Ezért döntöttük azt el, hogy az ágazati és kutatópartnereinkkel a nyitott innováció keretén belül együttműködünk. Tehát pontosan erről van szó, és most élek rá arra, hogy az Európai Keretprogramon belül mit jelent a kutatás. Én erre szeretnék most itt összpontosítani. A Siemens ugyanúgy, mint sok más cég, az Európai Keretprogramon belül folytatja a kutatási projektjeit, tehát így keresi a partnereket. Nem a finanszírozás a kulcsfontosságú elem, de persze finanszírozás nélkül semmi nem működik, tehát ez is nagyon fontos, hiszen valakinek ki kell fizetni ezt a plusz költséget, ki kell fizetni a rezsit idézőjelben. Az európai kereteket, ha figyelembe veszük, ha ezeken belül működünk, akkor ennek megvan a maga költsége. Ha valaki a munkájáért kevesebb, mint 50%-os támogatást kap, akkor még a költségeit sem tudja kifizetni. Tehát, hogyha 50%-os alatti a támogatás, akkor mindig problémásak a projektek. Még egy téma, amire szeretném felhívni a figyelmet, az, az a komplexitás. Együtt egy nagyon összetett világot teremtettünk meg, egy nagyon bonyolult világot teremtettünk meg. Ez azt jelenti, hogy együtt kell működnünk, hogy egyszerűsítsük ezt Konkrét témákra kellene összpontosítani. Az én javaslatom ugye az, hogy a nagy kihívásokra figyeljünk oda, amelyeket az előbb említettem. Persze hogy mindenki újabb és újabb témákat tudna fölhozni, de a lényeg, hogy egy valamire fókuszáljunk. Nagyon fontos ez olyan cégeknek és kutatóintézeteknek is egyébként, de olyan cégeknek is, mint mi. Rengeteg olyan tevékenység zajlik, amely akár párhuzamosan is bonyolódik, mi azt szeretnénk elérni, hogy kevesebb, de nagyobb, hatásosabb kezdeményezés bonyolódjon egyszerre. Jelenleg mondjuk az internetről beszélünk, és ennek a kibővítéséről. Szerintem ez Európa számára nagyon fontos téma, mert a régi e, internet elérés, a régi internet e, világát ugye Amerika határozta meg és dominálta, de most már a szolgáltatások az interneten bonyolódnak, a tudás, az internetre kerül, új, rengeteg új lehetőség nyílik meg előttünk. Drámai változások zajlanak az internet világában, és ezeket a lehetőségeket ki kellene használni az új világ alakítására, megfogalmazására. Szerintem a bizottság egyébként ezzel tisztában van. Van egy IFR nevű csoport, amely például ezzel foglalkozik, az európai technológiai programok is megvannak, nem szűntek meg, nem tűntek el a, az internet jövője miatt, aztán vannak szoftverkezdeményezések. Egyébként én ennek az Európai Technológiai Platformnak az igazgató tanácsának az elnöke vagyok, tehát rengeteg vita folyik, rengeteg kezdeményezés születik, a régi kezdeményezések mondjuk egy kicsit a hatóköröket átigazítják, átszabják. Ehhez kellene útmutatás az egyes társaságok, szervezetek, akik támogatják ezeket a tevékenységeket, általában nem egyet támogatnak, mondjuk lehet, hogy mindet, de ezeket a társaságokat az érdekelni, hogy ne legyen ennyire összetett a helyzet, hanem egyszerűbb, világosabb legyen minden. Gyorsabb döntéshozatal a következő témám, egy olyan világban, ahol mindent az internet vezérel, a sebesség nagyon fontos, a gyorsaság kulcsfontosságú. Előfordul, hogy gyorsak vagyunk, de sokszor nem tudunk eléggé gyorsan reagálni. Hadd mondjak erre egy példát. Az Európai Technológiai Intézet az első megbeszéléseket erről Barozó elnök úrral folytattuk 2006-ban, ha jól emlékszem, és azt hiszem, hogy a, a tudáscsere központok azt hiszem első megvalósulása 2010-ben történt. Most itt állunk 2011-ben, és az intézet most kezdi meg majd valóban a munkáját. A Facebookot közben pikpak megalapították, és domináns lett a világon. Az Apple, az iPad-et, az iPhone-t hamar bevezette. A megújuló energiák ágazata mondjuk 800 fővel indult, és most aztán 8000 vagy akár 10 akkora. Tehát én ezzel csak azt kívánom illusztrálni, hogy a világ drámaian és rendkívül gyorsan változik, tehát ha mi nagyon lassúak vagyunk, ha ezek a döntéshozatali folyamatok nagyon lassúak, akkor lemaradunk. Az Európai Technológiai Intézet esetében szerencsések voltunk, mert a gondolat, az a gondolat, hogy összekötjük a kutatást, a társaságokat és az oktatást, az még mindig érvényes, ez egy nagyon jó gondolat, és sokan támogatják is ezt. És ez ugye egyfajta integrációt jelent. Szeretnék még arról is beszélni, hogy egyfajta kontroll mentalitást alkalmazunk, az ellenőrzés túl sok. A kutatásban több helye kellene, hogy legyen a bizalomnak. Mi a helyzet most? Elköltünk egy eurót a kutatásra és innovációra, plusz egy eurót, ami ezt a fajta kutatást elemzi, menedzseli, ellenőrzési jelentések születnek, és egyéb adminisztratív tevékenységek bonyolódnak le. Tehát, ha egy kicsit jobban bíznánk a kutatókban, azokban az emberekben, akik a saját pénzüket fektetik be, ugye ezek a társaságok a saját pénzüket is befektetik, tehát bízunk bennük, hogy valami használható végeredményre jutnak. Én persze nem azt mondom, hogy senkit nem kell ellenőrizni a munkájának a végén. A lényeg inkább az a kettő közötti kapcsolat, vagy a kettő közötti arány, hogy mennyit költünk az innovációra, és aztán mennyit költünk az egész tevékenység ellenőrzésére. Hát nyilván az innováció oldalára kellene, hogy legyen a mérleg. Összefoglalásképpen azt mondom, hogy jó úton vagyunk, de az összetettséget csökkenteni kell, jobban meghatározni a prioritásokat, gyorsabban lépni, és teljesítmény orientáltaknak kell lennünk, illetve a bizalmat meg kell teremteni. Köszönöm. Én is köszönöm Achác úrnak. Ez egy nagyon érdekes <clears throat> további információ volt a számunkra. Most pedig Mark Sublin vagy Subla következik, nem tudom pontosan, hogyan kell ejteni a nevét, aki a Mandate Management, Product Development and Incubation European Investment Fund a vezetője, az öné a szó parancsoljon. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a rendezvényre, és örülök, hogy hozzájárultak az önök munkájához, és hogy válaszoltok a kérdéseikre. Miután nagyon fegyelmezett vagyok, követem az órát, illetve követem a titkárságot, és anyanyelvemen fogok szólni, így követem a titkárság útmutatásait. Na, a mai bemutatóm az célja az, hogy megosztam önökkel a tapasztalatainkat, és szeretnék néhány tanulságot levonni, és szeretnék, remélem, hasznosan hozzájárulni a mai vitához. Ha megengedik, egy szót szólnék az Európai Beruházási Alapról, a pénzügyi helyzetünk, de még a kockázati tőkével és garanciákkal foglalkozunk, az Európai Beruházási Bankhoz tartozunk. Mi az egész finanszírozási láncot követjük a kezdővállalkozástól, a seed out-tól utána egészen a mezzanin, tehát az köztes finanszírozáson át a garanciáig követjük a KKV-kat. Mi azokat a forrásokat kezeljük, amelyeket az Európai Beruházási Bunk ránk bízott, és az Európai Unió, és a tagállamok is felruháznak minket mandátumokkal a regionális politikák keretében. Ha megengedik, alapvetően megmutatom, hogy a kockázati tőke területén mit teszünk, és majd levonom a tanulságokat a garanciák, banki garanciák kapcsolatban. Arra törekszünk, hogy megnézzük, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten a jövőbeli programokat illetően. A kockázati tőke capital risk egy nagyon fontos szárnya a tevékenységünknek vagy oldala. Ez egy nagyon is ciklikus piac, több válságon, két válságon ment át nem régiben, 2000 és 2008-ban az összeg, amelyet 2010-ben két milliárd euróra nőtt ez az összeg. Tehát egy harmada a közforrásoknak. Hála a befektetőknek. Sajnos kevesen vannak. A szektor, az ágazat rentabilitása megterülése általában gyenge, sőt negatív, nagyon kevés a tőzsdei bejegyzés, ez a piac blokkoltnak nevezhető, Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a technológiai vállalkozások, amelyek jelöltek a kockázati tőke finanszírozásra, nem kapnak ugye banki kölcsönt, csak ezt a különleges európai beruházási alapból biztosított pénzt kaphatják meg. Ennek nem léteznék ezek a cégek, ezeket, ezt az ágazatot finanszírozni kell. 10-12 éve vagyunk aktívak ezen a területen, több mint 350 kockázati tőke alapot finanszíroztunk, az a fontos célunk, hogy vonzzuk a magánberuházásokat. Gyakorlatilag 5 milliárd eurót sikerült így összegyűjtenünk az Európai Beruházási Bankból. Nagyon fontos az early stage, az programok elindítása, nagyon sok mindent tettünk ezen a területen. A jelenlegi piaci körülmények között intervenciónk 50%-át teszi ki az a alapok mértékének, amit támogatunk. Mm, tehát mi vagyunk az a közfinanszírozó cég, ugye az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság a fő eh, részvényesei a mi alapunknak. Most mi mit próbálunk tenni ebben a nehéz helyzetben? Eh, a intervenciós modellünket továbbfejlesztettük, alkalmaztuk rendek klasszikusan, alapok formájában eh, léptünk közre, vagy léptünk közbe. Ha megnézzük a teljes 50%-ig tartó finanszírozás, hogy 50% az magánforrásokból fedezendő. Alapok alapjait hoztuk létre a közszféra, illetve a magánszféra partnerével. Spanyolországban, Portugáliában mm, elősegítettük a társberuházást, Németországban például. Az Egyesült Királyságban UKTF, FTF, ez egy köz hatóság segítségével. Nagyon fontos a technológia finanszírozását elősegíteni. Jelenleg arra törekszünk, hogy hogyan lehetne a corporate venturinget továbbfejleszteni nagy partnerekkel, az ipar részéről együtt működünk, az e, ipar képviselőikkel, például a gyógyszeripari cégekkel működünk együtt, és egy olyan módszert kívánunk kidolgozni. Együtt szeretnénk működni az IKT területén is dolgozó nagy cégekkel. Aktívan dolgozunk együtt nemzeti partnerekkel. Jelenleg talán látták az előbb a csúcsalálkozó konklúzióban, egy szabadalmi és szellemi tulajdonjog alapot szeretnénk létrehozni takarékpénztárak, a francia takarékpénztárral, az olasz takarékpénztárral, a Vera Venture-rel és másokkal. Új utakat keresünk, kidolgoztunk egy olyan tevékenységet, ami elősegíti a tudás transfert, a know-how transfert. Szeretnénk a kapcsolatot elősegíteni a kutatóközpontok, egyetemek és a piac között. Ez egy nagyon fontos ágazat. Új utakat próbálunk ki, a jövőben ezeket tovább kell fejleszteni, rugalmas eszközöket kell rendelkezésre bocsájtani, annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni. Új irányokat keresünk a tevékenységünk elősegítése érdekében. Ha megengedik egy példát adnék, együttműködésünk, fejlesztésünk, tudás transferünkre adok egy példát, amely például egy vállalkozás, a spin-out, a kis cégek fejlesztését célozza meg, a licensing, az engedélyezés, az együttműködés területén kívánunk eredményeket elérni. A jelenlegi program, amely megvan, ez, hogy KKV-kre korlátozódik, azt a fajta tevékenységet nem tudjuk támogatni, mert a licensing, az engedélyezést finanszírozzuk. Általában a licensing a nagy cégeket teszik kedvezményezéti pozícióba, de jelenleg erre nincs lehetőségünk. Nem lehet a nagy cégeket támogatunk jelenleg. Ez egy nagyon érdekes terület. Meg kell találni azokat az alapokat, amelyek az egyetemek közelében találhatóak, megfelelő pénzügyi struktúrákat kell létrehozni, hogy erősegítsük a kapcsolatot a piac és a kutatóközpontok között. A legutóbbi alamai UNEP, a Manchester Egyetemek közös alapunk kapcsán finanszíroztuk az legutóbbi Noveszelov, a legutóbbi fizikai Nobel-díjas tevékenységét is támogattuk ebben a programban. Ami a garanciákat illeti, egyfajta banki garanciát. Ezek a garanciák nagyon fontos elemét képezik tevékenységünknek. A SZIP keretében az innovációs program, ugye meg 2013-ig tart, ennek keretében 220 millió eurós szerződést kötöttünk, e, gyakorlatilag kockázati tőke fedezetként, három meg mm, 1,8 milliárd eurónyi e, KKV-knak biztosított kölcsön esetében hoztuk létre ezt a nagyon fontos garanciát. Ez egy nagyon pozitív, motorként működő tevékenység, és nagyon fontos az is, hogy ez egy olyan terület, amely nagyon fontos tehát a partnereinkkel, a nemzeti partnerekkel vagy együttműködésben. Most a SZIP keretében 50%-a a támogatott vállalkozásoknak innovatív vállalkozás. És el kell mondjam, hogy nagy többsége ezen cégeknek 80%-a kevesebb, mint 10 alkalmazottal dolgozik. Tehát valóban kis vállalkozások ezek, nem mind innovatív. Most a kutatási főigazgatósággal és az Európai Beruházási Bankkal megnézzük, hogy mit lehet 2012-13-ban, hogyan lehet a Restructuring Funds facility belül egy KKV-kra vonatkozó ö, elemet dolgozni. Arra törekszünk, hogy megnézzük, hogy hogy lehet ezt a Risk Sharing Finance Facility-t kiterjeszteni KKV-kra. Nagyon fontos a kutatás kiemelése. De ne felejtjük, hogy a CIP-hez hasonló, ugye ez a Risk Sharing vagy Guarantee Facility, ez egy nagyon általában ez egy olyan ha nevezhetnénk így, amely nehezen valósítható meg. A bankok általában általános tevékenységet folytatnak. Van egy KKV-s portfóliójuk is, de most az innovatív cégek kiválasztása kapcsán nagyon fontos lenne, ha megkeresnénk a bankok KKV-s portfólióiban 10, 20, 50, 500 KKV-t, amit innovatívnak tekintenek, ezeket rakjuk be egy közös nagy fazékba, úgymond, és akkor megnézzük, hogy 20-30-40 partnerbankkal hogyan lehetne esetleg ezeket támogatni. Nagyon fontosak a bankok, a garanciák. Nyilvánvalóan ez egy nagyon bonyolult kérdés, nagyon fontos nagyon fejlett kapcsolatot kialakítani a bankokkal, vagy nagyon fontos ezek hogyha a közpénzekről beszélünk, akkor a jogosultság is nagyon fontos fogalom. Világosan egyet kell érteni abban, hogy hogy definiáljuk az innovációt. Ellenőrzés esetében, amikor a számbevőszék ellenőriz, ha a kritériumok nem világosak, ha nem lehet őket betartani, a bankok vissza fogják fizetetni az alapokat. Hát ennek borzasztóan negatív hatása lenne az érintettekre, az ágazatra. Nagyon fontos a definíciók világos volta, de igaz az, hogy figyelembe kell venni, hogy nem lehet elkerülni ezt a célzott garanciát. Innovatív cégeknél az energiahatékonyság esetén például, a környezetvédelmi kérdéseknél, ágazatoknál, kulturális iparágaknál például, máshol is. Nagyon fontos innovatív, stratégiai fontosságú cégekről, ha szó van. Mindezt figyelembe kell venni. Ha megengedik, néhány tanulság, amely levonható tevékenységünkből. Néhány pont, amiről esetleg szólnék, amelyeket mellett kiállok. Az innovatív programok megkérdőjelezhetetlen innovatív többletértéke nagyon fontos, és nem mindig lehet előre bocsájtani. Azt gondolom, hogy ha egy program határokon átnyúló alapokat érint, akkor ugye összetettebb ez a kérdés, ami a kockázati tőket témáját illeti. Egy, egy új tagállamban, egy fejlesztési alaprétehozás, ahol kevés a kockázati tőke, és egy ilyen fejlesztés alapot hozunk létre, ez már ez nagy siker lenne egy új tagállamban, egy ilyet létrehozni Franciaországban, vagy az Egyesült Királyságban, ahol felettebb a piac, ott az európai pénz sokkal inkább hamarabb beépül a ciklusba. Tehát a kezdő fázisban a fontosabb szerepet az új államokban. Nagyon fontos, 2018-ban azt mond, tehát 1998-ban a kockázatőke 20 milliárd eurónyi magántőkét tudott, beruházott tőkét tudott vonzani. Jelenleg csak kettő ilyen lehetőség van. Tehát az egész piacra két ilyen fő a szereplő hatása érződik. Ha a piac magához tér, akkor nyilván az európai többletérték megfelelőképpen kiigazítandó. Nagyon fontos az állandó ellenőrzés, a piac feltételének, körülményének megfelelő ellenőrzése, hogy valóban felmérjük, hogy milyen lehetőségekre lennek. Ez ugyanúgy érvényes a garanciákra is. A második tanulság, a másik dolog, ami mellett kitartok, a szubszidiaritás, az addicionalitás, szükség van arra természetesen, hogy szorosan együttműködjünk a nemzeti partnerekkel, lehetővé kell tenni, hogy többet és jobban tudjanak tenni. Néhány ágazatban ugye beszéltem a szabadalmi alapról, amelynek létrehozásáról most gondoskodunk, gondolkodunk. KFV, vagy kezdete pozitív több partnerre dolgozunk együtt, ami a szellemi tulajdonjogot illeti. Japánok, Japánban, Koreában már van ilyen szabadalmi szellemi tulajdonjog alap. Nyilvánvalóan az energiákat össze kell gyűjteni, össze kell fogni, egyedül senki nem tudja megoldani. Nagyon másik, ugye az investment guidelines, a beruházási útmutatások rugalmassága is nagyon fontos. Nagy képviség lenne azt állítani, hogy a piac minden igényét ki tudjuk elégíteni. Minden hiányosságot át tudnánk fedni tíz évben. Jelenleg ugye ennek az útmutatásnak, a tíz éves útmutatásnak a fő irányvonalait nézzük meg. Nagyon fontos egy rövid jogalap, amely lehetővé teszi, hogy az igények szerint alakítsuk az akcióinkat. Nagyon fontos az rugalmasság például a válság idején. Az útmutatások, amelyeket követnünk kellett, hát ezeket egy olyan időszakra dolgozták ki, amely nem volt időszak és sajnos minket nagyon is korlátozott ez útmutatás, hiszen nem volt elég rugalmas ahhoz, hogy reagáljunk a válságra. Nagyon fontos, hogy legyen egy megfelelő koherencia minden felépés között, az európai finanszírozás szintjén. Ugye van az innovációs program, a régi CIP, aztán vannak a sutás alapok alapján létrehozott programok, hogy e, az Európai Regionális Fejlesztési Alap is nagyon fontos, nagyon fontos tehát a garanciák, a kockázati tőkék, vannak a nemzeti borítékok. Nagyon fontos, hogy ezek a különböző programok e, együtt e, összhangban legyenek. Az Európai Beruházási Bank esetében az nemzeti intézmények segít, nemzeti intézményeket is segítjük. Nagyon fontos, hogy minden szereplő koordinálja a tevékenységét, intézményesített formában, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet optimaz, optimalizálni mm, zónánként, régióként a tevékenységüket. Ha nem, akkor elfedések lesznek, amelyek ugye hát azért súlyos következményekkel járhatnak. Nos, hát röviden ezt akartam elmondani. A célok, amelyeket látunk, ezek olyan célok, amelyeken már dolgozunk, a tudástranszferről már beszéltem, a kutatóközpontok és a piac között, aztán a szabadalom és szellemi tulajdonjogok, a business angels, ezeken, ezek mindenfajta pénzügyi struktúrával szemben valamennyire óckodnak, vagy óvakodva lépnek fel, ami a kockázati tőke alapokat illeti, a célzott garanciákat, ágazant ágazatonként lehet esetleg, általánosan is van persze érdemük a céljuk. Az innovációt életi jó lenne egy eléggé széles körű definíció, amely például magában foglalná a szociális innovációt is. Ki kellene terjeszteni az innováció fogalmát. Továbbra is utörő szerepet kívánunk játszani, ciklikusság ellenes módon, a piac igényeit figyelembe véve, ez a szerepe egy köz szereplőnek, nagyon fontos az a definíció, amely nem csak a KKV-ket fedi le, hanem a növekvő cégeket, amelyek általában már KKV-nek nem minősülő feltörekvő cégek. Beszéltem a pénzügyi kérdésekről, pénzügyi eszközökről, van egy keret, amely elengedhetetlen az eszközök bevezetéséhez, az európai szabadalom, ez egy nagyon jó lenne a fiskális reform, amely elkerüli a kettős adóztatást. Már egyebek között nagyon fontosak az olyan, ez köszönöm szépen a figyelmüket. Yeah, merci beaucoup, Monsieur Choulin. Köszönöm szépen, Choublin, nagyon érdekes volt, amit mondott, nagyon bonyolult, összetett, de ami a megoldást illeti, több innováció kell. Ez nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm. Szükségünk van néhány percre, ezért beszélek egy kicsit hosszasabban, mert újra fel kell töltenünk a gépet a következő előadáshoz. Ez néhány percig eltart, és utána majd folytatjuk azonnal a következő előadónkkal. De remekül állunk az idővel, hiszen az összes vendég próbált, igyekezett rövidebben szólni, és ez többnyire sikerült is. Ez nagyon jó, hiszen így fennáll a lehetőség, hogy sok, sokat kérdezhetünk, és sok okos választ halljunk. Úgy tűnik, még egy percre szükség van. Vázára úr lesz a következő előadónk, remélem sikerült jól kiejtenem a nevét. Ő a Global Consulting Practice and Innovation vezetője, igazgatója Finnországból érkezett hozzánk. Szeretettel üdvözlöm Önt, és azt hiszem, hogy most Ön fogja megtartani előadását, és remélem, hogy néhány másodpercen belül el is kezdheti. Herzlich willkommen. Szeretettel üdvözlöm, öné a szó parancsolja. Nos, köszönöm szépen először is. Megköszönöm a meghívást erre a magas szintű eseményre. Azt hiszem, ezt a nagyon nehezen kiejthető szó, ugye ez a pőr, amire valószínűleg még nem hallottak, ez egy kulcsfontosságú komponense a finn innovációs rendszernek, és ez így volt több évtized óta. Én finn vagyok, és a finnis innovációs rendszerrel már régóta foglalkozom, és dolgozom a fejlesztésén. De nem, fogom, nem fogok mindenkinek ugyanazt ajánlani, amit mi teszünk. Mégis két szóval, és ezek finn értelmezésével kezdem. Az egyik az erőforrás hatékonyság. Hát 5 millióan vagyunk, és nagyon távol élünk innen északról, tehát csak biomassa és az agyi kapacitásunk áll rendelkezésre, másunk nincs, úgyhogy ezeket próbáljuk hatékonyan kihasználni. A finnek egy új innovációs eszközét nevezték el Sphinxnek. Mi megpróbáltunk klasztereket létrehozni, társaságok, egyetemek, kutatóintézetek formálják ezeket a klasztereket, és ők döntenek a saját kutatási programjaikról, 50%-os támogatást kapnak a kormánytól. Persze a sok az mást is jelent, fájdalmat és szenvedést, ami az emberek figyelmét mindig megragadja, és a recesszió is ugye hasonló. Gondolom, hogy mindenki kismillió cikket olvasott arról, hogy milyen alakú ez a válság, U alakú, V alakú, W alakú, L alakú, és így tovább lehet, hogy diszkontinuitás következik. A diszkontinuitás nem kellemes hely. De itt, hogyha határozottak vagyunk, akkor bizony előnyünkre fordíthatjuk a kellemetlen helyzetet. Mit tehetünk? Magunkat nem tudjuk kiásni a gödör mélyéről, viszont ki tudjuk innoválni magunkat a többszörös válságból, ha fogalmazhatok így. Elnézést kérek, mert ez úgy néz ki, mint egy konzultáns cég diája, de azt mondták nekem, hogy az üzenetekre összpontosítsak, és a kulcsfontosságú üzeneteket jelenítse meg a dián. Hát a 3D nagyon jól látszik. Az egyik a védekezés, Gondoljunk egy medvére, aki egy jégtáblán üldögél, és megpróbálja megvédeni a területét, ami folyamatosan olvad. Ugye a defragmentáció, nagyon sokan említették már ezt, és a deregulációt is sokan említették. Menjünk tehát egy kicsit, ássunk lejjebb. Tehát, hogyan védjük magunkat a mozgást? Tehát próbáljunk kibővülni, bővülni, és ne a védekező állásba helyezkezzünk. Hogyha helyezkedjünk, ha erős egy ágazat, akkor erősítsük tovább. Az európai vegyipar azt hiszem a világon a vezető ágazat, de miközben a világ egyik vezető ágazata a ritka földfémek hiánya egy fontos prioritás és probléma. Lehetne mondjuk <clears throat> ezeket lehetne mondjuk ezeket a ritka földfémeket helyettesíteni, és ebben lehetne vezető az európai vegyipar. Az elégedettség, vagy úgymond lustaság, a kíváncsiság hiánya probléma. Sokkal erőle haladottabb a mi területünk, mondjuk tudományos szempontból, mint mások Európában. Mindenről tájékozódni akarnak ebben a finn régióban, tovább akarnak lépni, végtelen a kíváncsiság után. Az jelenti, hogy minket másolnak, nekünk kell őket másolni, ezt a kíváncsiságot. De mondjuk, a, ha valaki lemásolja egy másik ember gondolatait, hogyan kellene ezzel kapcsolatban fellépni? Az oktatást, az innovációt nem kell abba hagyni. Ami nálunk hiányzik, az az, hogy mondjuk felhoznánk, létrehoznánk egy szervezetet, amely körülnéz, hogy milyen szabadalmak születtek, milyen gondolatok születtek, és akkor ezeket megvalósítjuk Európában. Ugyanis nem tudjuk újra feltalálni a spanyol viaszt, inkább szabadalmaztassuk ezt, engedélyeztessük ezt, és építsük be mondjuk a megújuló energiát felhasználó gépjárművekbe, amiket tervezünk. Rengeteg olyan cég van, például volt kollégám Bill Gates, aki abból él, hogy ilyen szabadalom portfóliókat alakít ki. Hát eléggé veszélyesek lehetnek az ilyen alakok, az innovációt akadályozzák, de nekünk Európában van itt valamunk, ami nagyon jó. Megnézzük mondjuk, hogy mi van a nagyvilágban, aztán engedélyeztetjük itt Európában, és ezzel támogatjuk az innovációt. Aztán jön a defragmentáció, tehát a töredezettség megszüntetése. Nagyon sok rövidítést emlegettek, én voltam EIB, EIP-n, ER300-on, e és így tovább, és így tovább. Azt hiszem, hogy most az EIP-ről beszélünk, tehát az, az innovációs partnerségekről. Tudom, hogy vannak, akik jól ismerik az európai helyzetet, de az az igazság, minél széttöredezettebbek a tevékenységek, annál inkább felhígul az innováció. Nincs fókusz, nincs egy meghatározott cél. Mire jöttünk rá Finnországba? Nekünk nagyon tetszik ez a cluster gondolat. Passzol is egyébként ez Finnországra. Jól képzett lakosság van, szoftvergyártás, mindenki ismer mindenkit ebben az ágazatban. Az elmélet az mindig az volt, hogy az innováció az a klaszterek között alakul ki. És valóban meg is láttuk, hogy ez így van. Arra is rájöttünk, egyébként az új generációs klaszter gondolatot most dolgozzuk ki, ezt sajnos 10 nem tudom illusztrálni, de egy konkrét példát hadd mondjak. Tehát az egyik, hogy az ilyen sok esetén van egy olyan program, hogy biofinomítót tervezünk. Itt az orvosi kutatás, vegyészek, biológusok, mérnökök és egyéb szakértők együtt dolgoznak, és kitalálják, hogy hogyan lehetne a fát felhasználni a faanyagot, illetve ezeket a vegyi anyagokat, amiket ebből kivonnak. Hát természetesen részletes kutatási eredményekről nem számolhatok be, de pontosan ez az a dolog, ahol az elméletre oda kell figyelni. Úgy tűnik, hogy működik a gond az ugye az, hogy itt a senki földjén járunk, és nagyon nehéz meggyőzni a cégeket, az üzleti vállalkozásokat, hogy jöjjenek már el a senki földjére, mert itt eredmények születhetnek. Aztán erőforrások, éghajlatváltozás, mindig az erőforrásokkal szemben a teljes képet kell magunk előtt tartani. Víz, biomassa, a fémek, az energia, tehát nem csak a széndiokszid nem csak a szélre kell odafigyelni. Lehet, hogy ezek a politikák mondjuk egymással szemben is mennek. A teljes erőforrás hatékonyságot kellene megvalósítanunk úgy, hogy az erőforrások összességét kombináljuk, a lehető legtöbb értéket vonjuk ki, mondjuk energiát a biomasszából fenntartható módon. Ez lehet energia, lehetnek vegyi anyagok, lehetnek egyéb anyagok, amit az autógyártásban, elektronikában, kozmetikában, élelmiszeriparban használunk fel, bármi lehet. Aztán a szabályozás, ugye a dereguláció, hogyan egyszerűsítsünk. Most jöttünk rá, hogy nagyon fontos tudományos technikai kérdésre kell rendkívül gyorsan választ adni. Megvannak az okosok, az agyak, a kutatócsoportok, elméletben a pénz is megvan. De hogy, tud, hogy tudunk mondjuk két hónap alatt egy kis projektet összeállítani? Szerintem nincsenek meg erre az eszközeink. Nem tudunk így előre haladni, hogy pak, megvan a döntés, itt a finanszírozás, és már indul is. Na, ez hiányzik. A 60-as, 70-es, 80-as években másképp mentek a dolgok. Nincs, meg, nincs az az eszköz most a kezünkben. A célokat is igazítani kell a körülményekhez, gyakran vannak úgymond mellékhatásai egy bizonyos tevékenységnek, ez átgyűrűzik máshová. De nem mindig az lesz, az valósul meg egy programban, amit az elején meghatároztunk, készüljünk fel arra esetleg, hogy eltérünk az eredeti céloktól. Aztán a klaszterek és úgymond völgyek. Úgy tűnik nekem, hogy Európa minden része, vagy biovölgy, vagy élelmiszeripari völgy, vagy szilikonvölgy akar lenni, de akkor nagyon nehéz kimászni ezekből a völgyekből, mielőtt még sikerülne a globális színvonalat elérni. Össze kellene ezeket kötni, összekombinálni, az egyedülálló európai erősségeinket kihasználva. Tehát legyen meg a szabadság, a rugalmasság az innovációhoz, és a hozzátársuló finanszírozás három dimenzióban. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A, azt hiszem, hogy a taps mindent elmondott. A következő hozzászólónk dr. Burton Lee, aki a European Entrepreneurship and Innovation a Stanford Egyetem tanára. Az imént érkezett, szeretettel üdvözlöm, és átadom neki a szót. Hallanak engem? Nagyon szépen köszönöm, nagy megtiszteltetés, hogy itt az Európai Parlamentben szólhatok önökhöz. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy a Stanford Egyetem lehetőséget kapott, hogy egy kis előadást elmondjak a nevében. Most pedig angolul folytatom. Um, let's see, can we put this on full screen? Képzi van itt a teljes képernyős változatát, ha bemutatnánk. Köszönöm. Nos, hát néhány szót fogok szólni a szilikon völgybeli perspektívából, néhány dolgot szólnék majd a kutatás piacosításáról. Európában, Brüsszelben vagyok, kutatási, hetedik kutatási keretprogram szakértőként, amint önöket elhagyom, további javaslatokat fogok áttekinteni a bizottsággal. Egy kicsit benfentesnek is érezhetem magam Európában a kutatások és innovációs a kapcsolatban. Nemrégiben, az elmúlt években tagja voltam az Ír Nemzeti Kutatási Munkacsoportnak, többször szólt, e, tartottam előadásokat Finországban, Észtországban, együttműködtem európai régiókkal, regionális innovációs politikák kapcsán, aztán tanácsadója vagyok például a Nemzeti Tudományos Alapítványnak, Bill kormányzónak is 2008-as elnöki kampányában voltam szakértője. A Stanford University mérnöki tudományok iskoláján minden hétfőn tartok órát. Jövő hétfőn két olaszországi, tehát egy, egy olasz és egy cseh professzor vállalkozó lesz a vendégünk. Minden rendben, nem beszélek túl gyorsan, kérdezi az úr. Nos, ezek a partnereink, európai partnereink, az elmúlt három évben velük működtünk együtt. Ezek az országaink, ahonnan előadókat meghívunk, Látják, ugye Norvégia, Írország, Észtország, nemzeti hatóságok, velük működünk együtt, de vannak regionális partnereink is, Madrid, Innobászk, Lyon, a Lyoni régióból, aztán vannak vállalati partnereink is, egy magán inkubátorház Olaszországban, Dél-Kelet-Európában vannak magántőke, kockázati tőke alapok, akikkel együttműködünk. A színes országok azok az országok, ahol vállalkozók, úgymond angyalok, illetve kockázati tőke szakértők megjelentek. A, a vállalkozási főigazgatóság részéről is tartottak előadást nálunk. Az európai és európai és a szilikonvölgy közötti kapcsolat, akik nem jártak a szilikonvölgyben, nagyon nagy terület, a San Francisco-i öbölt veszi körül ez a terület. Kicsi a lakosságot illetően, 3 millió élnek ott, ami a kockázati tőkét illeti, és a beruházásokat, és a csúcs technológiát, 40%-át adjuk a kockázati tőke befektetéseknek az USA-ban, a csúcs technológia területén, a gyógyászati és energiaügyi technológiákban. A szilikonvölgy Valóban az innováció globális központja ma a világban, vezető szerepet játszunk az innováció finanszírozásában, átütő gondolataink vannak, gyorsan aktualizáljuk, illetve korszerűsítjük a technológiákat. Mindenki, akit érdekel, saját völgyük képítése ilyen értelemben, eljönnek hozzánk a Szilikon völgybe, legyenek szó legyen szó kormányokról, cégekről, egyetemekről, tőlünk tanulnak új innovatív modelleket, és végül a Stanfordi Egyetem lépcsőfokán találják magukat, eljönnek hozzánk. Tehát állandóan jönnek látogatók Latin, Latin Amerikából, Ázsiából, Európából. Novemberben egy ötnapos workshopot tartottunk a Sánkhelyi önkormányzatnak a Stanford Egyetemen. Mit is teszünk a völgyben? Hmm, mi globális szint re készítjük fel a cégeket, vállalkozásokat, új munkahelyeket és iparágakat teremtünk gyorsan. Mi valóban úttörő gondolatokat keresünk globális szinten, és a kutatás területén is csúcs minőségű munkát végzünk. A völgy a legtöbb esetben, nem minden esetben, ez ahol az ember új, vagy a világ új, innovatív megközelítéseket eh, tanul. India, Szingapur, Kína, Japán hozzánk jön, hogy megtanulja, hogy hogy építse fel új gazdaságait. Európa is tőlünk tanul. Szilikon völgyből látva a világot, én úgy látom, hogy ez egy stratégiai régió Európa számára, az európai innovációs rendszer része, az európai fővárosok nem mindig értékelik eléggé ezt. Van egy nagyon nagy expat közösség, franciák, németek, olaszok, spanyolok, belgák, mindenütt, finnek, a finneknek nagyon nagy hálózatuk van, a dánok, a norvégok, svédek, az észek ott vannak. Egy valóban európai kormányzati hatóságok, Észtország, Csehország, sok más országból Katalónia is képviselteti magát a Szilikon völgyben. Nagyon sok európai vállalkozó, beruházó, befektető jön el a völgybe, azért, mert úgy gondolják, hogy nem tudják olyan gyorsan fejleszteni Európában cégeket, mint Kaliforniában, de vannak nagyon fontos európai cégek, multicégek, telekom, autóipari, IKT cégek. De én azt mondanám, hogy a legtöbb európai ország és érintett nem veszi ki részét ebből, nincs elég nagy európai cég, amely meg szeretné tanulni, hogy hogyan működik a föld Szinte soha nem látjuk az európai egyetemeket. Stanford Egyetemen együttműködünk európai egyetemekkel, de ők nagyon mély kapcsolat, ami több éves az egyetemek között, a legjobb, legismert országok, egyetemek, Oxford, Cambridge, svájci egyetemek, kiváló egyetemekről van szó. A Müncheni Műszaki Egyetem, a Delft más egyetemek, svéd egyetem például, tehát a legnevesebb egyetemek, Stanford, Berkeley, egyetemi, Európa egyetemi kapcsolatok, a skandináv országok, Egyesült Királyság, Németország, Hollandia, alig van más egyetem, amely eljönne a völgybe, hogy ezeket a kapcsolatokat tovább építse. Ez ugyanúgy mondható nemzeti kormányzati hatóságokra vagy testületekre. Néhány szót szólnék a fő különbségekről. Mik a különbségek a völgy és Európa között? A kultúra nagyon fontos, a kockázathoz való hozzáállás, ebben is van különbség, mi szeretjük a kudarcot, a tapasztalat nélküliséghez képest, amikor kezdővállalkozásokat finanszírozunk. Vannak jogi kérdések, az USA csődeljárási jog egy kicsit enyhébb, vagy engedékenyebb, mint az európaiak, de nagyon jó a keverék, ugye a magánélet és a, az, a közélet kapcsolódá, vagy keveredése nagyon jó nálunk, optimisták vagyunk, nagyon amerikaiak, nagyon amerikaian nézzük a világot. Mi alapvetően úgy gondoljuk, a szilikonbölgy úgy működik, mint egy nyílt hálózat. Üzleti folyamatokat dolgoztunk ki, amelyek gyorsabban működnek, mint Európában, és világ más pontjain. Aztán a kormányzatnak is van szerepe a kutatás finanszírozása során. Nagyon sok intézményi modell van, kockázati tőke modell, az inkubátor modell, a kezdővállalkozások, kutatóközpontok. Nagyon sok piacok, nagyon fontos ugye az in- a szellemi tulajdonjog, nagyon fontosak a fúziók, aztán a kritikus tömeg, a méretgazdaság, mindez egy nagyon fontos belső hálózat köré épül a völgyben, amely új kapcsolatokra tesz szert a völgyön kívül globálisan, Ázsiában, Európában, másút. Tehát ezért most már brazil delegációk is ellátogatnak. Chile is stratégiai kapcsolatot dolgozott ki. Van egy teljes állásban dolgozó képviselőjük a völgyben. Kína, India, Szingapur, Korea, nagyon sok hallgatójuk tanult a Berkeley és a Stanford Egyetemen, a kutatóközpontokban. Nagyon sok európai van, de nem az a fajta stratégiai elkötelezettség jellemzi az európaiakat, amire szerintünk szükség van. Miért fontos a völgy? Mi ugye a cégek globalizációja miatt nagyon fontos, hogy a kockázati tőke, nagyon fontos a menedzsment, a technikai képességérés. A klienseink legyen szó vállalkozásokról, fogyasztókról, ők kora, korán magukévá teszik az új innováció technológiát, keresünk gondolati vezetőket globális szinten, nagyon sok európai kutatót, tudóst, vezérigazgatót képezünk ki. Nagyon sokan Amerikában maradnak, van, akik hazajönnek Európába. Nagyon más, nagyon eltérő Európától eltérő innovációs modelleink vannak, de mi vagyunk a globális innovációs hálózat központja. Földrajzi helyzetünk miatt nagyon közeli kapcsolatunk van Japánnal, Koreával, Kínával. Azt javasolnám, a szilikonvölgy fontossága nő Európa számára jó, tehát új EU-s régiók jönnek rendszeresen a szilikonvölgybe, és megnézzük, hogy hogyan kell maga Szlovákia, Szlovénia, a balkáni államok. Kelet-Európa most kezd rájönni arra, hogy kellene kapcsolatot építeni a szilikonvölgyel. Néhány ajánlás, amelyet megfontolásra ö, ajánlanék. Most sokkal világosabban kellene megfogalmazni mindenkinek az, hogy hogyan lehet együttműködni a szilikonvölgyel. Úgy gondolom, hogy Európa nincs egy szinten a fő ázsiai innovációs központokkal, nem olyan szinten ápolja a kapcsolatot a szilikonvölgyel, a fő innovációs folyamatok, az új innovációs modellek átvétele terén Európa hátul kullog. Néhány konkrét megjegyzés a kutatási eredmények piacosításával, miután az FP7-es projekttel két éve foglalkozom, a hetedik kutatási keretprogramon, nem látom, hogy a kutatás és piacosítás közötti kapcsolat olyan erős lenne, mint kellene sok mindenkivel megvitattam ezt, elnézést kérek, hogy ott egy kis képelési van. Milyen gyökerező hozzáállás van, tiszta kutatás, az egy tudományos erőfeszítés, és e között nagyon nagy különbség van a piacosítás kapcsán. Mi a Stanford Egyetemen mi szeretnénk megőrizni a kutatás tudományos integritását, de nagyon erős a orientáltságunk. Nem azt mondom, hogy a piaci orientáció minden FP7-es projektben elképzelhető, de az, hogy a szakértőket nem kérik arra, hogy nézzék meg a kutatás eredmények piacosíthatóságát, most az, hogy valóban mennyire fontos a piacosítás és kutatás közötti elhatárolódás, az FP7 és FP8 kapcsán ugyanezt tapasztaltam. Én úgy gondolom, hogy az EU kutatási programok megfelelő kapcsolatot kell kialakítsanak a piaci értekesítéshez vezető úton. Azt gondolom, hogy egy korai tesztfázis nagyon fontos lehetne. Itt látják azt a széles keretet, amely segítségével be lehet építeni a kutatás eredményét a piacosításba. Nincsen egy olyan keret, ugye meg kell érteni a fő lépéseket. Ha a bal oldalon látják azt a szürke dobozt, kutatás, a kutatás, alapkutatás, az FP7-es, FP8-asból eredeztethető kutatás, vagy alapkutatás, tehát a laboratóriumból jön a prototípus fázis, utána pedig van a piacra bevezetés, vagy kezdővállalkozásokkal, vagy már ö, régi cégekkel. Az FP7-esnél a piaci bevezetés és a kutatás közötti fal át nem törhető, nagyon kevés a piacra bevezetés, a szellemi tulajdon kapcsán, nincsen a beruházók felé kapcsolat, például arról sincs szó, hogy új vállalkozásokat hozzanak létre. Tehát nagyon fontos, hogy meghatározzuk, azt a keretet, amelyben a kutatási eredmények, az FP7, FP8 kutatási eredmények hogyan vezethetők be a piacra. Ezek az egymásból következő lépések, a két zöld doboz nincs meg ma az EU FP7-es programjában. Néhány példával élnék, milyen konkrét lépéseket lehetne tenni az FP7, FP8 kapcsán, hogy ezt a helyzetet korrigáljuk. A kereskedelmi potenciál lehetne egy fontos kritérium, amely alapján a szakértők megállapítják egy adott kutatási eredmény életképességét, jó lenne a kockázati tőke angyalokat is beépíteni. Nagyon fontos lenne, mert hogy nem fontos, hogy ezek az angyalok egyetemi vagy és vállalkozói háttérrel rendelkezzenek, nagyon fontos egy központosított adattár, ahol minden szabadalom, az FP7 projektből eredezhetető szabadalom megtalálható lenne. Nagyon nehéz megtudni, hogy mi történik a szellemi tulajdonjoggal, amely generálódik az FP7-en az intellektes, a szellemi tulajdonjog meghatározása, az új cégek száma, amelyek létrejöttek, a munkahelyek teremtése kapcsán is nagyon fontos adatok szükségesek ennek egy hátulütője van, ez az összes FP7-es projekten nem utal, nem alkalmazható, mert nagyon sok alapkutatással ez nem lehetőség. De szerintem a kereskedelmi kritériumot nem szabadna kizárni minden értékelésből. Engem az Európai Bizottság tisztviselői arra kértek, hogy ne nézem meg a kereskedelmi potenciált a projektekben. Én tanácsadó vagyok, ugye, arra kértek, hogy ne emeljem ki ezt a kritériumot. Tehát, eh, hogyha az ember nem veszi figyelembe a kereskedelmi potenciált, hát akkor ön maga ellen eh, lép fel. Egy esettanulmány, én ismerem az űrkutatást, nagyon sok európai eh, FP7-es űrkutatási programot ismerek, ami érdekessége az űrnek az az, hogy az ESA az elmúlt öt évben egy jól struktúrált, egy új jól definiált struktúrát hozott létre. Nagyon fontos a angyal beruházókkal való kapcsolat, az inkubátorok, a kockázati tőke. A többi FP7 területhez képest könnyebb mondjuk bepíteni ezt az űrkutatási programot a keleti programba. Tehát talán különlegessége az FP7-es programoknak ez a terület, az űrkutatás, itt azért talán könnyebben be lehetne építeni a piaci elemeket. Nem fogok az innováció finanszírozásáról szólni, az FP7-es politikai közlemények, az Európai Bizottság közleményei, nos hát nagyon jól meg vannak írva, jó tanácsot kapnak a két kereskedelmi szövetségtől. Zárásképpen néhány dolog, ami még szerintem figyelemre méltó, az Írország és egyéb tapasztalataimból, ugye kutatást, tehát tanítok is, azt gondolom, hogy az innováció elősegítésével kapcsolatban új utakra van szükség, nagyon fontos, a diák, vállalkozói cégek támogatása, egyetemi reform is nagyon nagy probléma világszerte, a régi modelleket követő egyetemek nehezen állnak át az új modellekre, az innovatív modellekre. Aztán volt már arról szól, hogy lenne egy innovációs központ a Silicon Valley-ben. Nem tudom, hogy az önök bizottsága támogatja -e ezt a projektet, és üdvözlöm ezt. Köszönöm ennek a bizottságnak, hogy megtette ezeket a lépéseket. Aztán végül is mi nagyon sok adathiányjal küzdünk. Egyszerűen nem tudjuk, hogy például Európára milyen hatása van, európai munkahelyteremtésre milyen hatása van a szilikonvölgynek, ezt nem tudjuk. Szerintem közvetlenül járul hozzá a munkahelyteremtéshez a szilikonvölgyi tevékenység, de nincs elég adatom ehhez. Mr. Lee, herzlichen Dank. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Rengeteg információt hallhattunk. Vegyünk mély lélegzetet, és utána éljünk a lehetőséggel, és tegyünk fel kérdéseket. Nem kell itt most lefolytatni minden vitát, amit majd lefolytatunk egyébként is a szakbizottságon belül. 40-50 percünk van most arra, hogy egy kicsit még elmélyítsük a kapott információkat. Mörkis kolléganőnek szeretném megadni először is a szót, ő a jelentéstevő, ő, ő kezdi majd a sort, és aki szeretne hozzászólni, még rajta kívül, az jelentkezzen, és majd felírjuk. Köszönöm, elnök úr. Minden előadónak megköszönöm a rendkívül érdekes prezentációkat, és hogy ezáltal gazdagították a vitánkat. Néhányan önök közül provokatív dolgokat is mondtak, és ezt megköszönöm, mert ez élénkebbé teszi majd a mi megbeszéléseinket. Hogy rögtön Li úrra térjek vissza, aki a legutolsó előadónk volt, hogyha jól eh, értelmeztem, amit ön mondott, akkor azt mondja, hogy eh, nálunk az egyetemek régi módiak, az akadémiai ágazat, ha fogalmazhatok így régi módi. Túlságosan nagy hangsúlyt helyezünk az alapkutatásokra, és mondjuk nem eleget az alkalmazott kutatásokra, amely a piachoz közelebb lenne. Ennek az is az oka, hogy a legtöbb európai egyetem nem vehet részt mondjuk nem vehet fel hitelt, nem vett, fel olyan, nem vett részt olyan projektekben, amelyben kockázati tőke is van, e, ezeket e, állami pénzekből finanszírozzák. Tehát most mit gondol, és egyébként én ezt a kérdést a Sublen úrnak is intézem, Sublen úrhoz is intézem, hogy önök szerint a kutatás közelebb kerülne a piacokhoz, hogyha átalakíthatnánk az egyetemeket ilyen módon, hogy részt vehessenek ilyen jellegű projektekben, és tehát nem csak e, állami pénzből finanszíroznánk őket, hanem hogyha mondjuk a kutatási projektek a magántőkéhez is hozzáférnének. Tehát, hogy ez azt jelenteni, hogy az egyetemek is ugye kockázati alapon működnének részben legalábbis. Azt is mondta, hogy a szilikonvölgy Európában munkahelyeket teremt. Hát akkor miért, nem tere, miért ne teremtsünk szilikonvölgyet Európában? Ezt akarta mondani? Tehát a Silicon Völgy az csak akkor működik, vagy azért működhet, mert globális projekt? Akkor miért nem lehetne nekünk meg a saját völgyünk valóban erre a globális jellegre van szükségünk? És láttok egyfajta tendenciát az előadásában, hogy Ázsiára, Ázsia felé kacsingat, és nem Európa felé. Ez miért van? Azért, mert a, a kritikus fontosságú anyagokat Ázsiában találják meg? ásványi anyagokat, például ritka földfémeket, és így tovább. Mi Európában ezekhez nem férünk hozzá, önök csak a mi kreativitásunkat tudják megkapni, nyersanyagokat mögötte nem. Aztán azt is mondta, hogy az innovációt nagyon gyorsan lehet, az innováció méreteit változtatni. Miért? Aztán Soblen úrnak a világos kritériumokról beszélt, ugye, hogy mi az az innováció, mit jelent ez pontosan. De mindenkikön elmondták, hogy rugalmasságot szeretnénk, nyitottságot, szabadságot. De akkor a, kérdezem, hogy a világos vagy a korlátos körül, kritériumok nem pontosan ezt a rugalmasságot korlátozzák, és ezt a nyitottságot? Aztán mindenki azt is elmondta, hogy Európában ugye régi módiak vagyunk, a nyomtatványokat jobban szeretjük, és így tovább. Hogyan tudunk jobban az üzleti, üzleti vállalkozásokra odafigyelni? Hogyan tudnánk ezeket az üzleti angyalokat, vállalkozókat jobban bevonni az európai projektekbe? Mert nyilván az ipar miért venne részt ezekben a panelekben, ezeknek a paneleknek a munkájából, hogyha a saját munkáját is el tudja végezni? Miért választanák ezt? Az utolsó kérdésem pedig Vaszari, Vaszara úrhoz. Ugye azt mondta, hogy ha az erőforrás hatékonyságra összpontosítunk, akkor ez mondjuk egy kulcsfontosságú kompetencia lehet Európában, de azt is nem tudom, hogy túl sok völgyünk van? De hogyha igen, akkor ki fogja eldönteni, hogy melyiket tartjuk meg? fölülről lefelé megközelítést alkalmazunk, hogy az EU azt mondja, hogy nagyszerű energiahatékonyság lesz, vagy ezt a régiók döntik-e, vagy hogy, hogy lehet ezt megoldani? Hogyan bizonyítja be itt magát az ön elmélete? Yeah. So, next. Nagyon szépen köszönöm. A következő kérdést Girek úr szeretné feltenni, parancsoljon. Ha egyetértenek, akkor gyűjtsünk össze néhány kérdést, ez hatékonyabb lesz. önél szó. Köszönöm szépen. Én tulajdonképpen csak egy megjegyzést szerettem volna tenni az előadások után, különösképpen a finn előadónk prezentációja után. Ugyanis itt az jutott eszembe, hogy mi az oka annak, hogy alacsony szintű az innováció, vagy hogy nincs innováció. Szerintem a meglévő innovációs piac egyfajta monopól helyzetet teremt, amit meg kell változtatni, meg kell szüntetni ezeket a monopóliumokat, amelyeken nagy társaságok rendelkeznek, nagy cégek, akár blokkolják is a piacot, olyan szabadalmaik vannak, amelyek megakadályozzák az innovációt más forrásokból, és akkor a kis és középvállalkozások vagy egyéb innovátorok az egyetemekről, más helyekről kénytelenek várni három-négy évig, hogy a szabadalmukat jóvá hagyják, szabadalmuk kérelmüket jóvá hagyják. Hát ez a kiinduló pont. Ha lenne valami másféle megoldás, és mondjuk én itt egy európai szabadalomra gondolok, elektronikus európai szabadalomra, ami nagyon gyorsan működne, akár még ingyenes is lehetne, amelynek a regisztrálása hamar menne, és az ugye garantálná az innovátoroknak a jogait, akkor szerintem más lenne a helyzet. Az innováció folyamata megerősödne, hiszen bármit fel lehetne találni, és ki lehetne találni. Az innovációs algoritmusról írt egy orosz író, és bebizonyította ezt. Egyfajta algoritmust használt arra, hogy annak bebizonyítására, hogy bármit ki lehet találni, fel lehet találni. Tehát a társadalmi innovációs hajlam nagyon magas, igenis erős, de ezt akadályozzák, korlátozzák. Ezért tetszett nekem az, amit a finn szakértőnk mondott. Közel állt a szívemhez ez a mondani való. Látom, hogy ugyanúgy gondolkodunk. Next kolléga... Odi kolléga. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm az előadásokat. Kiváló minőségű előadásokat hallottunk. Jelentéstevője vagyok a hetedik kutatási keretprogram felülvizsgálatának, és nem sok időnk volt, nem lehetett meghallgatást szervezni, és szeretném kihozni ezt a meghallgatást, hogy pár kérdést feltegyek. És szeretném röviden felhívni a figyelmet arra, hogy a bizottságnak az a kötelezettsége, hogy 2010-ben kellett volna nyilatkoznia, négy hónapot késlekedett, tegnap kaptuk meg a közleményt, még nem tudta mindenki nyilván megtekinteni. Ma három új elem merült fel. Az első, politikai in, új politikai intézmények, amelyeket 2009-ben jelöltek ki, új Európai Bizottság, nagyon más, új Európai Parlament, illetve a második elem, új elem, az Európai Unióban most ugye a Lisboni stratégia kudarcát kell feldolgozzuk, tudjuk, hogy mi az oka ennek, a tagállamok nem mondanám, hogy nem engedelmeskednek, de nem volt koordináció az uniós a tagállamok között. Legyen szó kutatásról, vagy pénzügyi kérdésekről, a stabilitás egyezményről. Aztán van egy új útvonal, ugye 2020-as stratégia. A harmadik elem, a gazdasági helyzet, a hetedik kutatási keretprogramot 2005-2006-ban dolgozták ki, 2006-ban szavazták meg 2007 és 2013 közötti időszakra. A válság előtt döntöttek erről politikailag. Itt vagyunk most a válság közepette, nagyon törékeny évek állnak előttünk, és a hetedik kutatási, kutatási keretprogramnak még 2011, 12 és 13 maradt. A pénz, amit elköltöttek, ezek jelentős összegek, 51 milliárd euró. Az előző 17 milliárd euró volt. A pénzt kidolgozt, ki ö, fogják adni majd kiváltképpen a program végén, tehát most még sok pénz van, 2013-ig, törékeny évek alakulnak, a válságból kilábalás ideje lesz, ez a három új elem természetéből adódóan módosít-e valamit a hetedik kutatási keretprogramon. A bizottság felülvizsgálata kapcsán elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag ugye a szakértők copy-paste-tel jártak el, úgymond. A kérdés az, hogy van-e hajlandóság arra, hogy elmozduljunk? Minden olyan gyorsan halad. Most, most a nyolcadik program ugye 2014-ben indul el, most a nyolcadikkal foglalkozunk, amikor még a hetedik folyamatban van. Önök szerint mit kellene módosítani a hetedik kutatási keretprogramon annak érdekében, hogy az európai gazdaság érdekeit szolgáljuk? Frau Gutierrez Cortines. Gutierrez Cortines asszony parancsoljon. Muchas gracias. Estoy tan contenta con lo que oí. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon elégedett vagyok azzal, amit hallottam olyannyira, hogy az egészet visszapörgetném, mint egy filmet a legszívesebben, és még egyszer meghallgatnám. Volt egy dolog, amit említettek, mindenki innovációról beszél, de emögött egy mélyebb dolog áll, egy fontosabb, nagyobb dolog. Az intézmények megközelítését sok helyütt felül kell vizsgálni, a beavatkozások közös jellemzője az, hogy először is meg kell változtatnunk a magatartásunkat, a megközelítést az intézményekben. Az intézményeken belül, a bürokrácián belül és a tagállamokon belül is problémát okoz nálunk az, hogy Európa, Európa tulajdonképpen egy szabályozási szindrómától szenved, ami szinte vallási isteni hatalmat próbál gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy egy olyan világot, társadalmat próbálunk kormányozni, amely változóban van, rugalmasság nélkül tesszük mindezt. Ez azt jelenti, hogy Európa lineárisan halad és cselekszik. Itt az állam véleménye sokkal fontosabb, mint a piac működése. Én a Környezetvédelmi Szakbizottság tagja is vagyok, és úgy gondolom, hogy a REACH szabályozás tulajdonképpen bizonyos termékeket azért tilt meg, egyszerűen mert léteznek, nem pedig amiatt, hogy hogyan használják őket. Teljesen független attól, hogy ezeket a termékeket hogyan használják, alkalmazzák védelemmel vagy anélkül. Ez azt jelenti tehát, más szóval, hogy a REACH nagy mértékben megzabolázza az innovációt. Jó, de itt most nem konkrétan a reach van szó egyébként sem, de láthatjuk azt, hogy minden nap hasonló dolgok történnek. Vegyük példának a növényvédőszereket, hogyha olyan szigorú szabályozást alkalmazunk, miszerint az összes állampolgárnak egyformán kell viselkednie, eljárnia, akkor például láthatjuk, hogy az egyik helyen szabályozás van a növényvédőszerekkel kapcsolatban életben, másút nincs. Vannak Például olyan növényvédőszerek, amelyeket nem lehet alkalmazni, mert ártalmasak a méhekre, ezért bizonyos helyeken, ahol alkalmazásukra szükség lenne, ott ez nem lehetséges. Egyszerűen merevséget látunk mindenütt. Először is az európai intézményekben kell megkezdeni a munkát külső értékelésekre van szükség arra vonatkozóan, hogy az európai szabályozás, amelyet ugye átvesznek a tagállamok, mennyiben alkalmas és helyén való valóban. Hiszen ez a szabályozás gyakran a kreativitás és az innováció akadályát képezi. Az európai intézményeknek először is saját házuk táján kell felsöprögetniük, és abba kell hagynunk azt a gyakorlatot, hogy állandóan elveken lovagolunk ez a lineáris, ezt a lineáris pozíciót szembe kell állítani az összetettséggel, komplexitással. Egy dolog az, hogyha a módszereket egyszerűsíteni akarjuk, más dolog felismerni, hogy a rendszer összetett. És egy további tényező a tudás. Az állam összetettsége, komplexitása azt eredményezi, hogy az állam nem tudja tartani a lépést az innovációval. Az innováció egyre gyorsabb sebességgel halad előre. Napról napra láthatjuk ezt mindenütt. Gondoljunk csak a Facebookra. nem tudjuk újra és újra meg lelassítani az egész rendszert, és akadályokat gördíteni elé. Ez összefügg a bürokráciával és a gondolkodásmódunkkal itt az intézményeken belül. Ez számomra a legnagyobb kihívás. Bátorságra van szükség. El kell ismernünk azt, hogy politikailag nagyon inkorrekt módon járunk el a társadalommal szemben. Bocsássák meg nekem, hogy én szenvedélyesen beszélek, de itt nagyon-nagyon fontos dolgokról van szó. Köszönöm szépen, Herzog asszony következik. Chairman, itt... Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes mini meghallgatás volt. Gratulálni szeretnék a szervezőknek, az itt a bizottság titkárságának, a jelentéstevőnek és minden kollégának, aki aktívan részt vett ezen a vitán. Több kérdésem van, igyekszem fókuszálni ezeket. Az első kérdésem, amikor az innováció az európai portfólióba bekerült az új szerződés következtében, valami fajta átalakítás kell legyen. Meg kell határozni, hogy mit lehet jobban tenni tagállami szinten, mint EU szinten. Ami a legtöbb tagállam megszólító intézkedések illeti, úgy tűnik, hogy a tagállamok nem akarnak mindent fenntartani az innovációk keretében. Talán jó lenne, vagy könnyebb lenne meghatározni, hogy mit lehet jobban tenni európai szinten. Nagyon érdekelne, hogy mit tehet Európa jobban. Nem tudom, hogy egy percben ezt meg lehetne válaszolni. Nagyon érdekelne. Én vagyok a kisvállalkozásokkal foglalkozó rendelet jelentéstevője. Sokat foglalkozom KKV-kkal. Mrs. Innovation volt az egyik becenevem az előző ciklusban. A kérdés az, mekkora lehetőség van az innováción belül? Van-e arra vonatkozó elképzelésünk, hogy a siker, amelyre amit eddig váltunk, ez a potenciálisnak egy vagy 20 százaléka, vagy után járunk. Mekkora a potenciál? Ez a második kérdésem. Mert ha nem tudjuk, hogy mekkora dolgot akarunk elérni, nem tudjuk, hogy mi mekkorák vagyunk, mi bármilyen utat választhatunk. A finn kollégára szeretnék reagálni, kiterjesztve az ő gondolatait. Ha Európa egész végig megszorító intézkedéseket vezet be, ez persze rendben van a pénzügyek kapcsán, de ha a, a gondolataink is megszír, megszorításra kerülnek, akkor vége Európának. Hát ezt hazavihetjük tanulságként a mai meghallgatás utolsó dolog. A KKV-k nehezen férnek hozzá a pénzforrásokhoz. De mekkora lenne a probléma, ha a KKV-k hozzáférnének információkhoz arról, hogy milyen finanszírozáshoz férnek hozzá, mekkora sor állna, Párizsig állna a sor. A KKV-k jönnének, az embereknek hát érdekli a pénz, és belépnének. És itt van a monopólium. Kevés forrás van, az információ monopolizálás alá kerül, nem férhető hozzá. Ez kell majd megváltoztatni a nyolcadik kutatási keretprogramban. Ódi úr, hadd mondjam el, ha annyit találkoznék a férjemmel, mint amennyit szer mi egymással találkozunk, a férjem nagyon örülne, ha olyan gyakran találkozik ő vele, mint önnel három külön vízibizottságban. <laughs> Danke, Monsieur Keller. Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úr következik. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én nem tudtam meghallgatni az összes előadást, mert egy innovációs szemináriumon vettem részt, a General Electric tartotta ezt, de hát legalábbis az EU szinten már elkezdünk foglalkozni az innovációval. Remélhetőleg be tudjuk hozni a lemaradásunkat. Karácsony előtt részt vettem az EU-USA delegációban, és ennek az útnak az eredménye volt, vagy része volt az, hogy ellátogattunk Völgybe is, láttuk, hogy hogyan mennek ott a dolgok. A legnagyobb cégeket, eBay, Intel, Google, Cisco, és így tovább meglátogattuk. Úgyhogy biztos, hogy egyetértek ezzel, hogy fontosak ezek a kapcsolatok, és még erősíteni kell őket két fontos felvetés, amit Lee úr megtett, és egyébként gratulálok, hogy provokál minket. Nagyon sokan, akik ide eljönnek, csak megköszönik a munkánkat, de nem erre van szükségünk, hogy hanyadöljünk ölbetett kézzel. Tehát sokan olyan helyzetben vannak, hogy mondjuk a kereskedelmi szempontokat nem lehet figyelembe venni ugye a kritériumok között. Hát szerintem ez nem helyes, ez egy sok hatás, hát gondolják csak el Bármilyen programban, amit az EU finanszíroz, különösképpen a kutatás terén, ugye lenne kutatás, fejlesztés, és hát le is kell szállítani a végeredményt, hát ez a legfontosabb. És ugye olyan javaslatot hallottunk, hogy legyenek itt kereskedelmi szempontok, hogyha nem sikerül valami, ön elmondta, én nagyon becsülöm ezt az amerikai hozzáállást, hogy jó a siker, jobb, vagy jó a bukás, jobb, mint hogyha semmit sem csinálnánk. Tehát a kritériumok közé be lehetne emelni ezeket a kereskedelmi szempontokat, hogy a bizottság hogyan reagál erre, nem tudom. És hogy mit tehet az Európai Parlament, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ezeket a kritériumokat változtassák meg. A második dolog, még egy nagy kihívás szerintem, de öröm volt azt hallani, ahogy említette, hogy rengeteg, rengeteg egyetem igazából az akadályát ö, látja az innovációnak. Hogyha valaki elmegy az egyetemekre, akkor azt hallja, hogy mi a világon vezető, szerepet játszó egyetem vagyunk, küldögélnek az elefántcsont tornyukban, nagy elégedettségben, letekintenek a világra, a messzi kötfelhők közül, és úgy gondolják, hogy értik is, hogy mi zajlik ott. Na hát ezekkel kell szembenéznünk, és az ilyen kritikát kell meghallgatnunk remélem azért, hogy az is megváltozik, hogy Európa hogyan alakítja át az egyetemeit. Ne legyenek ezek akadályai az innovációnak, hanem segítsék az innovációt. Biztos vagyok benne, hogy biztos vannak olyan szakértők vagy olyan egyetemek, amik hozzájárulhatnának ehhez. Vegyük ki őket ebből az egyenletből, ebből a rossz egyenletből, legyenek progresszívak, vagy akkor egyáltalán ne foglalkozzunk velük, hanem azok köszönöm. Kolléga Tuznovski. Tuznovski kolléga, parancsoljon. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na... Köszönöm szépen, elnök úr. Én csatlakozom az előttem szóló kollégákhoz. Nagyon sok minden, amit el akartam mondani, már el is hangzott itt előttem. Én is megköszönném mindenkinek ezeket az érdekes előadásokat. Li úrnak hála, most láttunk valami nagyon fontos és nagyon világos üzenetet. Ez egy új alternatív perspektíva ahhoz képest, ami nekünk a rendelkezésünkre állít Európában. Tehát most látható, hogy valaki hogy tekint ránk mondjuk a Silicon völgyből, egy kívülálló hogyan vizsgálja ezt a keretprogramot szakértőként. Aztán Söblin úrnak is föltennék néhány kérdést. Söblin úr, ön hogyan tudja eldönteni, hogy melyik cég innovatív és melyik nem? Szerintem ez egy nagyon kemény dió. Az a tapasztalatunk Európában, az európai adminisztratív eljárások keretében belül nagyon nehéz meghatározni ezt. És minden program, minden, amit itt a kollégák említettek, mindenre igaz ez, hogy nincs benne bizalom, nem bízunk az emberekben, ki kell tölteni egy tonnányi nyomtatványt, rengeteg a bürokrácia, adminisztráció, ez bizony gát időnként. Akadályozza azt, hogy eldöntsük, hogy melyik az a társaság, amely innovatív, és melyik az, amelyik nem, mert nagyon gyakran csak a legutolsó szakaszban, a piac, a marketing szakaszban tudjuk elérni ezt, eldönteni ezt. És a második kérdést pedig Li úrhoz intézem. Egy, az egyik kollégám, aki itt előttem szólt, említette, ami nagyon fontos, hogy hogyan látja ön a hetedik keretprogramot. Mi volt ennek a legnagyobb gondja? Ugye hatalmas összegekről volt szó, amelyeket kifizettek a kutatásra, fejlesztésre és az innovációra, ezekre a stratégiákra. De ugyanakkor őszintéknek kell lennünk a kereskedelmi szempontok megvalósítása Európában, hát erről szinte nem szabad beszélni, ez szinte tabu, ha valaminek a kereskedelmi jellegéről beszélünk, vagy a kereskedelmi élet képességéről. Úgy tűnik, mintha elloptunk volna valamit. Tehát nagyon nehéz ezt a szót használni, rosszul is hangzik nem csak ezek az alapok esetében merül ez fel, hanem mondjuk a regionális alapoknál is. Tehát, hogyha az EU eh, az alapok felhasználását értékeli, akkor egyfajta fekete pont ez, mert ugye eh, nem lehet kereskedelmi célokra használni valami olyat, amit ugye közpénzekből támogattunk. Tehát szinte az szerepel a leírásban, hogy visszaéltek vele kereskedelmi célokra. Tudok egy projektről, amelyet nemrégiben értékeltek, egy nagy informatikai központ készült el egy egyetem számára, komoly számításokat kellett végezni, tehát ugye ennek az informatikai potenciáljára vonatkozóan, és mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz felmérni, vagy pontosan kiértékelni azt, hogy most akkor egy központ csak és kizárólag kutató munkát fog végezni, vagy ne adj Isten lesz valami kereskedelmi tevékenysége is. És ezt a korlátot mi saját magunk előtt építjük fel amikor beruháznánk valamibe. Hát nem az lenne a nyilvánvaló, hogyha befektetünk valamibe, akkor azt szeretnénk elérni, hogy nőjön a GDP, és sikeresebb legyen a projekt? Hát így, így látható, hogy saját magunk előtt elé állítjuk ezeket a korlátokat. Jó irány ez vajon, amiben megyünk? így kellene megreformálni a 7-es vagy 8-as keretprogramot? Hát itt vannak nekem a kétségeim, hogy nem kellene-e jobban beengednünk a kereskedelmi szférát. Nagyon szépen köszönöm, ez volt az egyik legérdekesebb meghallgatás, amin részt vettem az Európai Parlamentben nem régiben. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Van még egy kis időnk, nem sok, de van egy kis időnk arra, hogy válaszokat kapjunk, nem fognak tudni válaszolni minden kérdésre. Arra kérném önöket, hogy Önök közül mindenki néhány kérdésre összpontosítson annak érdekében, hogy még minél több információt kapjunk a továbbiakban. Kezdjük bal oldalról, ezt javasolnám Sulen úr. Parancsoljon. Kikomosz. Kezdje ön. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ami két aspektus szeretnék esetleg megemlíteni, a know-how transfer, a kapcsolat az egyetem és a kutatás között. Röviden, 8-9 éve kaptunk egy a kutatási főgazgatóságról egy tanulmány készítésére szolgáló mandátumot, és az volt az elképzelésünk, az utopisztikus elképzelésünk, hogy a keretprogram keretében tudjuk finanszírozni ezt. De sajnálatos módon nem a pénzügyi eszközök álltak a keretprogram előterében. Azt gondolom, annak idején elmentünk Kaliforniába, Izraelbe, különböző működőképes modelleket tekintettünk meg. Megpróbáltunk egy intervenciós logikát kidolgozni. Ez a fajta fellépés nem mindenütt lehetőséges. A technológia transfer szükségesé tesz egy pénzügyi eszközrendszert az egyetem mellett. Nem jellemző az egyetemekbe való beruházás, hogy kell az adminisztratív struktúra mellett kell egy másik fajta struktúra, vagy pedig az egyetem, tehát egy jogi struktúra kell, valami jogi személyiség, ha csak nem mondjuk az egyetem részvényessé válik. Skandináviában nagyon jó működő modellek vannak az Egyesült Királyságban, de Franciaországban nagyon sok nehézségünk van. Amikor összekívánjuk kötni a kutatást az egyetemmel, Spanyolországban is bonyolult a helyzet. Ha több alap lenne, akkor ezeket rendszeresebben lehetne kidolgozni pénzügyi struktúrák kellenek, szakstruktúrák. Nem lehet egyetemekbe tőkét injektálni. Nos, az az aspektus, amit ki szeretnék emelni, ugye fontos az egy az energiák egyesítése, együtt kell működni. Néha szembesülünk azzal, hogy olyan európai politikát akarnak, vagy nemzeti politikát akarnak, amely olyan szakértői csoportokat hoz mindenhova, hogy 50, ebben az országban 60-ot, ott 35-öt, amott, 85-öt, amott. Nem lehet ennyi klasszert, 10-12 kell Európában ilyen kutatóközpont, szakosodott kutatóközpont. Gyakorlatilag fontos az, hogy együttműködjenek hálózatban, nem lehet minden európai országban rengeteg technológiai kutatási központ. Néhány fontos, nagy, szakosodott központ kell. Egy másik az innovációval kapcsolatos megfigyelés. Az igaz, ön nem létett egyfajta ellentmondást, jeleztem azt, hogy világosan kell definiálni, és rugalmasan kell definiálni. Ez olyan téma, amely nagyon ponyolult, és éppen ezért az eredeti CIP program mindenkihez szólt nem kellett meghatározni semmit. Nagyon bonyolult ez a kérdés. Az innováció, most egy cég akkor jogosult a támogatásra, mert van innovatív eljárása, vagy nincs. Nos, hát az az igazság, hogy nem csak a fejlesztés, hanem a folyamatok elfogadására is kell figyelni. Nagyon fontos, hogy helyesen definiáljuk az innovációt. Mi, mint európai beruházási alap, mi nem cégekkel dolgozunk, hanem a bankokkal és az alapokkal. Mi nagyban űzzük ezt a szakmát. Több forrás kell biztosítani, hogy a bankok többet tehessenek az innovációért. Mi nem, vagyunk, nem állunk kapcsolatban a KKV-kkel, az alapok, a bankok állnak velük közvetlen kapcsolatban. Jó legyen, hogy a banknak ne legyen kockázata, hogy ne kelljen vissza fizessen európai forrásokat. Mert ha úgy tetszik, a kis apróbetűs lábjegyzetben nem olvasták el helyesen a kiírásban szereplő feltételeket. A Finverának egy magas hangú képviselővel beszéltem, hogy a Finnország azért vezető szerepet játszik az innováció területén. Azt mondta ez a finn főigazgató, hogy az európai dolgok olyan bonyolultak, nem akarok velük foglalkozni, nem érdekelnek. Érthetetlen az egész. A világosság nagyon fontos a pénzügyi közvetítők számára. Biztonságot kell garantálni, annak érdekében, hogy működjenek együtt az európai alapokkal. A bankoknak kell ez a biztonság. Asátsz úr. Thank you very much. I think there were some very good... Köszönöm szépen. Nagyon jó felvetések voltak a kérdésekben, a megjegyzésekben is. Én az értékelés, tehát a keretprogramok értékelésére térnék ki. Ugye a kereskedelmi és üzleti aspektusokra eh, hivatkoztak, hogy ezeket eh, megfelelő módon figyelembe vesszük-e. Hát eh, így a Siemens-től érkezve egyetértek ezzel, tehát át kell alakítani egy picit a szabályokat, az értékelő kiválasztását is meg kell változtatni. Nagyon komoly akadémiai háttérrel rendelkező értékelők vannak, az ő tudásukat nagyra becsüljük, de nem fogják azt sosem tudni, hogy kereskedelmi szempontból mi lesz egy adott projekt vége. Tehát az én ajánlásom az kettős, az egyik, hogy változtassák meg a kritériumokat, hogy több partner legyen az iparból, és a másik, hogy tegyék lehetővé ezeknek a figyelembevételét, az értékelőket is változtassák meg. A másik, a szilikonvölgyel kapcsolatos felvetés. Hát nem tudjuk Európát átalakítani, fogadjuk el így, ahogy van, erősítsük az együttműködést. Ha nincs együttműködés, akkor tegyük lehetővé a versenyt, és aztán győzön a jobbik. Szerintem ezt meg kell engednünk, lehetővé kell tennünk, és egyébként úgy is megtörténik ez, ami jó. Volt egy megjegyzés az IPR-ről, illetve a szabadalmakról. Hát persze a szabadalmak szükséges védelmet biztosítanak, mert egyébként senki nem ruházna be a kutatásba. De a bürokrácia, illetve ez, hogy nagyon hosszadalmas egy szabadalmat megkapni, ez, ez akadály, minőségi ellenőrzést végre kell hajtani. Tehát nem lehet így létezni, kevesebb bürokrácia kell, de azért a minőséget ellenőrizni kell. Még egy felvetés elhangzott, hogy ugye egyfelől világos kritériumokat kérünk, de ugyanakkor azt is mondjuk, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség. Ez vajon ellentmondás-e? Szerintem nem. Ez az én válaszom erre. Hadd mondjak egy példát a futballból. Ugye meghatározzák a futballban nagyon egyszerű szabályokkal, hogy hogyan lehet mozogni a pályán, és na, e, ezekben a szabályokban már sok a rugalmasság. Ezt szeretnénk látni az európai kutatási térségben is. Tehát mondjuk határozzuk meg a nagy kihívásokat, egyszerű témák ezek, hogy ezekre akarunk most összpontosítani, és ugyanakkor az egyszerű szabályok engedjék meg a rugalmasságot. Ha jól emlékszem, akkor sok kritériumot említett, tehát hogy kevésbé legyen állami részvétel, legyen nagyobb rugalmasság. Tehát pontosan erről van szó, hogy a terepet azt állítsuk elő, a játékszabályokat hozzuk meg, viszont legyen, legyünk rugalmasak. És végül pedig a Silicon völgyre még egyszer visszatérnék, börtönel egyetértek a Silicon völgy előnyeivel kapcsolatban az USA-ban, persze nekünk is ugye megvan a saját sikeres vállalatunk, de ott ugyanakkor Kínában is jelen vagyunk, Sánkhájban, tehát Kínában, Sánkháj térségében is van egyfajta szilikonvölgy, és az orosz kormányal is tárgyalásokat folytatunk a Szkojkovói szilikonvölgyről Oroszországban, majd megtudjuk, hogy ez hogy alakul. Nagyon érdekes ugye itt a környezet. Tehát azért azt mondanám, hogy a szilikonvölgy gondolata nagyon jó, de ezt le lehet másolni a világ különböző részein és ezt kell figyelembe venni, hogy mondjuk mindenütt mások a körülmények, különbözőek a kultúrák. És mondjuk ez az előnye a szilikon völgynek, ez a fajta kultúra, ez a megbocsátás idézőjelben, tehát hogy a bukást is megbocsátják Amerikában, mert ha valaki Amerikában csődöl be, akkor rengeteg tapasztalatra tesz szert. Ha valaki Európában csődöl be, akkor vesztesnek tekintik. Tehát ez egyfajta kultúra is, ami e, itt más. Tehát én óvatosságra intenék. Ez az európai kultúra, ezt el kellene ö, ö, fogadni, nagyobb nyitottságot kellene megpróbálni elérni. A szabályozás az segít, de nem oldja meg a problémát. Köszönöm szépen. Kotál úr. Röviden, miután KKV-ket képviselek, akik tényleg a piacon dolgoznak, a helyszínen. Szeretném azt mondani azok számára, akik valóban a piacon dolgoznak, a fő probléma a finanszírozáshoz való hozzáférés, kiváltképpen ma, pontosan a seeding, tehát a kezdeti pénzeknél aggódom, hogy ez nem fog megoldani ez a probléma. A jövőben egyre kevesebb innováció lesz emiatt, legalábbis ha egyetetünk a azzal, hogy ugye az innovációs láncnak nagyon fontos elemei az KKV-k, ebben egyetértünk, de hát ugye ők vállalják a kockázatot, és kudarcot is vallhatnak, de hát mégis kell valami alaptőke, ami segíti őket. Ennyi, köszönöm. Köszönöm szépen. Bazara úr, szó parancsoljon. Igen, a jelentéstevő tetszett kérdés, a mikrofon nem kapcsolta be, úgyhogy nem halljuk. Okay, yeah. There was a question from... Volt egy kérdés a jelentés tevő asszony, Merkész asszony részé, hogy több, túl sok völgy van-e. Illetve a felülről lefelé, vagy lefe, lentről felfelé építkezés a jó-e. A völgyek egy rész, vagy sok része hibernáltak, hanem is halottak, van valaki, aki válaszol az e-mailekre, de ha a felülről lefelé építkezésre gondolunk, ahogy Lee professzor is említette, az ösztönző modell. Kell legyen valami fajta verseny. Ösztönözni kellene ezeknek a völgyeknek a magukhoz térését, vagy a feléledését. Tehát ha sikeres valaki, akkor tessék jó, ha nem, akkor pedig kibernáltatjuk magukat. Talán bölcsebb dolog lenne bezárni ezeket a hibernált völgy, vagy halott völgyeket. De kísérletet kellene tenni arra, hogy kezdeményezéseket tegyünk. Az innováció nem erről szól. A természetes kiválasztás és fajta ösztönző összekapcsolása lenne a megoldás. Köszönöm. Last but not least. Végül, de nem utolsó sorban, Lee úr következik, parancsoljon. Thank you. I'm very encouraged. Köszönöm. Nagyon bátorító volt, amikor a Facebook szót hallottam az európai parlamenti képviselők szájából. Köszönöm szépen, nagyon aktív vagyok a Facebookon. Feltettem azt a kérdést, hogy a jelenlévők közül hányan használják a LinkedIn szolgáltatást? Köszönöm. Akik még nem használják ezt, azokat ösztönözném, hogy így tegyenek mert nagyon sokat számít, nagyon jó hálózatokat lehet kiépíteni. Én rendkívül sokszor használom, mindenki használja a Facebookot és a LinkedIn-t a Silicon Valley-ben. Ez nem csak a tinédzsereknek hasznos, nem nekik való, hanem ez az üzleti működés része. Nagyon bonyolult témákról, összetett témákról beszéltünk, sok volt a kérdés. Sajnos a Cseh érkezett kolléga, hogy említette, hogy a kereskedelmi szempontok azok szinte tabunak számítanak, mint hogyha káromkodna az ember. A másik az a kutatás. Nagyon nagy a szkepticizmus ugyanis a kutatás értékét tekintve az iparban nem bíznak az akadémiai környezetben lefolytatott kutatásokban. Európa szerencsés egyébként, mert nagyon sok kiváló egyeteme van, világszínvonalú egyeteme van, Mindannyian tudjuk, hogy melyek ezek az egyetemek, és rengeteg más egyetem próbálja elérni ezt a színvonalat. Én több egyetemre látogattam el, ahol a kutatás az valóban a professzorok érdeklődése, érdeklődési körének felel meg, tehát a témaválasztás és így tovább, de nem a piaci szempontok dominálnak. Szerintem, hogyha az egyetemi rendszert nem igazítják ki, akkor az innovációs rendszer nem fog megfelelően működni. Az egyetemi környezetet ki kell igazítani. Globális szinten az egyetemek, legalábbis az én véleményem szerint, alkotják a legszűkebb keresztmetszetet, amikor az innovációt fel akarjuk gyorsítani. De ez Latin Amerikára, Japánra, Indiára is igaz, nem csak Európára. Tehát meg kell nézni ezeket az alapfeltételezéseket, alapmodelleket, amelyeken az egyetemek nyugszanak Szerintem annak az oka, hogy nagyon sok európai egyetem nehezen tudja ezt az átmenetet megoldani, az az, hogy ugye a 19. vagy 20. század elején jöttek létre, és hasonló az a modell, mondom, Latin Amerikában is máshogy is, tehát az volt az alapfeltételezés, a kiinduló pont, hogy az egyetem legfontosabb szerepe a tanítás képzés és a munkaerő képzése először és esetleg egy icipicit a kutatás is a feladatai közé Berkeley, Stanford, az MIT, a Harvard, és így tovább, ezek olyan egyetemek, amelyeket még kutatási egyetemeknek, kutatóegyetemeknek nevezünk. A kutatási potenciál alapján veszük fel a professzorokat, és léptetjük őket elő a kutatási eredményeik alapján. Az alapján, hogy ö, mennyit publikáltak, és milyen minőségűek a publikációik. A, tanács az nagyon, a tanítás nagyon fontos, de nem ez az első feltétel vagy szempont. Tehát ha egy egyetem a tanításra összpontosít, és a professzorokat a tanítási képességeik alapján veszik föl, nem pedig a kutatási tevékenységük alapján, utána nagyon nehéz megfordítani ezt a tendenciát átalakítani az egyetemet kiváló kutatóközponttá, hiszen kiváló tanárok vannak ott, és nem kutatók, nem igazi kutatók. Tehát ez a kérdés, hogy vajon a nemzeti jogszabályokban van ez beágyazva a legtöbb országban? Ez a fajta jellege az egyetemeknek? Én nem látná, látom azt, hogy ez a fajta vita lebonyolódna itt, hogy átgondolnák az alapértékeket, az intézményi modelleket. Mert ha nem helyezik kutatási alapokra az egyetemeket Európában, akkor mindig ezzel a nehézséggel fognak szembenézni, hogy az egyes karok, az adminisztráció azt gondolja, hogy a tanítás az első, és nem a kutatás és hogy mondjuk, ó, hát ők is ugyanolyan jók a kutatásban, mint bárki más. Ez egy ö, kihívás. Az indiai egyetemi rendszer most már lassan erre ráébredt, és ö, elkezdett elmozdulni a kutatás felé. Tehát vannak tanító és vannak kutatási egyetemek. A kínaiak nagyon agresszíven haladnak, Latin Amerika évtizedekkel van lemaradva, mert ők is a tanítási modellt vették alapul. Tehát ez az a ezek azok a komoly kérdések, a mélyreható kérdések, amelyeket fel kellene tenni itt Európában. Én azt kívánom, hogy bárcsak több ilyen lenne, mert az alapokat, ha az alapok helyesek, akkor utána már a rendszer többi részében is érződik ez a továbbgyűröző hatás. Mennyi időm van? Teszem fel a kérdést itt közben a válaszokra. Volt még néhány más megjegyzés is. Fogalmazunk világosan. A Stanford nem fogadja be a kockázati tőkét. Magánegyetem vagyunk, de non-profit egyetem, tehát kockázati tőkét nem használunk fel. A finanszírozás a kutatási támogatásból jön, a kutató ösztöndíjakból, az államtól, alapítványoktól, cégektől, és persze a tandíjak is itt vannak, bevételt jelentenek, de ugye vannak működési kiadások, nyilván amiket szintén fedezünk az ilyen támogatásból, kb. 3 milliárd dollár az egész költségvetés, 1 milliárd a kutatási ösztöndíjak, amik kívülről folynak be. A tőke, kockázati tőkével soha nem kerülünk közvetlen kapcsolatba. Tehát vannak cégek, amelyeket kiszerveztünk, tehát mondjuk a technológiai és engedélyezési hivatal, nagyon picike tranzakciók, ezek jelentéktelen tranzakciók, ezek. Tudom, hogy az Európai Egyetemekben előfordul, hogy egy ilyen esetben nagyon bürokratikus politikai folyamat indul be, hogyha egy kis céget akar létrehozni az egyetem. Nálunk az nem így van. De amit én nem látok itt Európában, az az, hogy az európai egyetemek mondjuk eljöjjenek Stanfordra, MIT-ra, Harvard Egyetemre, és eltöltenének néhány napot azzal, hogy megértsék, hogy hogyan lehet az innováció köré alternatív módon szervezni egy egyetemet. Tehát mondjuk a, eljönnek a látogatók, körbe mennek a kampuszon, meglátogatják a labort, de nem teszik fel azokat a fontos kérdéseket, amiket fel kellene, hogy tegyenek. Aztán a csőd szabályozás, hát Európában megint nagyon komoly, itt akár egy életre szóló büntetés lehet ez a csőd, tehát valaki elveszítheti a lakását, az összes megtakarítását, mindent. Tehát ezt beszéltük az ír innovációs task force működése során is, tehát valamit uh, Európa szerte tenni kell, hogyha komoly változásokat szeretnénk látni a helyi, a legalsó szinteken. Hát nem lehet senki nyaka fölött a Damoklész kardját lógatni azért, mert egyszer egy üzleti gondolata nem lett sikeres. És itt most olyan társ, cégekről van szó, amelyek nem tipikus KKV-k, hanem amelyek nagyján nőhetik ki magukat. Van még egy ellentmondás, a között, hogy mik az európai integrációs és innovációs célok. Például mondjuk a hetes keretprogramot, nyolcas keretprogramot úgy építjük ki, hogy a kereskedelmi szempontokat komolyabban figyelembe vesszük, akkor ezek a cégek, ezek a munkahelyek valóban szerte Európában létrejönnek-e? Sajnos a válasz az valószínűleg nem. Azért, mert egyenlőtlen a kockázati tőke, az angyaltőke, a jogi szakértelem megoszlása, eloszlása Európában. Tehát itt csak feszültségek jönnek majd létre az Európai Unión belül, amikor hirtelen a kereskedelmi szempontokat csak egy-két helyen látjuk az átfogó FP7-es, 8-as projektekben. Tehát el kell dönteniük, hogy mi a fontosabb a kohézió és az integráció, vagy az innováció és a munkahelyteremtés. Én itt nem tudom a megoldást, ezt önöknek kell megtalálni. Sankhájt említette valaki, igen, nagyon fontos központ, klaszter, jön egyre följebb, és szerintem globális szinten Shanghai most már szilikonvölgyel vetekszik, mondjuk 20 év múlva már egyetlen egy európai klaszter sem ér még a lába nyomába sem. Nagyon nehéz ez a helyzet, nagyon nehéz lemásolni ezt a sikert, ezt a tevékenységet. Én szeretnék mindenkit meghívni, jöjjenek el a Stanford Egyetemre, látogassanak meg minket. Nézem, kihagytam-e még valamit. Még egy kulcsfontosságú kérdés volt itt. A spanyol kollégám vetette ezt fel. Olyan világban élünk most, ahol a technikai komplexitás csak egyre tovább nő. A döntéshozatal sebessége, a technológiai forradalom sebessége is egyre nő. Tehát, hogyha valaki központosító döntéshozatali rendszert akar egy ilyen világban működtetni, egy egyre összetettebb, egyre gyorsabb világban működtetni, vajon érvényese, hasznos modelle ez a gazdasági fejlesztésre nézve? Hát én ezt megkérdőjelezem hogy egy ilyen központosított döntéshozatali modell működne, vagy hatékony lenne -e. Éppen ezért próbáljuk a Silicon völgyben a kormányt mindig csak egy kartávolságnyira tartani. Mi a decentralizált helyi döntéshozatalban hiszünk, tehát a befektetők szintjén, az inkubátorok szintjén, egyetemek szintjén, nem legfölül, nem föntről le. Persze kell a másfajta jellegű döntéshozatal is, de mi a föntről lefelé terjedő innovációt nem valósítjuk meg, sokat tanulhatunk Európától az innovációs politika tekintetében, de az egyéb ügyekben mi mások vagyunk. Végül pedig nagyon jó kérdés, az utolsó, ugye több milliárd eurót fordítottak például a tudáshálózatokba, az inkubátorokra. A kérdés, hogy ezek mit, milyen eredményt hoztak, hol vannak itt a munkahelyek, én nem látom a nyilvánvaló végeredményt, a nyilvánvaló értéket ebből, ez tehát a mi nézőpontunk Szilikonvölgyből, és még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megoszthattam a gondolataimat. Én is nagyon szépen köszönöm. Köszönöm az előadóknak, köszönöm Merkis asszonynak, aki ilyen kiválóan előkészítette a meghallgatást. Nagyon jó érveket hallottunk, de úgy gondolom, hogy némileg egy kicsit érezni is lehetett, hogy mi is az, hogy innováció. Ez az előadásokból is kivégláglott, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, és az utolsó Merkis asszonyé. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, kedves előadók, köszönöm mindenkinek, aki eljött. A központi kérdés az volt, hogy mi az innováció? Hogy lehet sikeresen piacosítani az innovatív gondolatokat? Ez hangzott el. Bármi is, szeretnénk, ha gyorsabban jönne, célzottabb lenne, Szeretném, hogyha megoldásokat tudnánk megcélozni, és Európában akarjuk mindezt. Tehát ehhez több fókuszra, jobb finanszírozásra van szükség, több stabilitásra, egyszerűsítésre, leginkább több ambícióra van szükségünk. Ezeket a mini Manhattan projekteket szeretnénk Európába hozni, és azt szeretnénk, ha európai ember landolna a Holdon. Ehhez attitűdváltásra van szükség, Elő kell segíteni a kreativitást, kell hozzá a bátorság is mindehez. Engedjük el, engedjük el magunkat, bátorság kell a fókuszáláshoz. Ezeket a nagy kihívásokat meg kell definiálni, definiálni kell. Szabadságot kell ehhez élvezni. És azt fogják majd látni, hogy ezeket a kérdéseket az Innovációs Unióról szóló jelentéstervezetbe beépítettem, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatás megelőzően is sokan hozzásegítettek a munkadokumentum kialakításához. Jó lenne, hogyha nem szabályoznánk meg a kreativitást, csak az innovációt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel lezárom a mai ülést, február végén találkozunk újra.